Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome. I... Üdvözlöm a kollégákat, elnézést kérek. Elmar Brock úr és az alelnökök sem tudtak jelen lenni a mai ülésen, úgyhogy kénytelenek lesznek velem beérni. Röviden áttekinteném a napirendet. Van-e azzal kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Ha nincs, akkor elfogadjuk az előző üléseink 8 hatodikai és 10 üléseink jegyzőkönyvét. Ha nincs senkinek megjegyzése, akkor elfogadottnak tekintem őket. És akkor rátérünk a meghallgatásra az EU külpolitikán belül a Sahel övezete kérdésére, és üdvözlöm is valamennyiünk nevében előadóinkat, ez egy nagyon izgalmas téma. A témát most a Parlament Fejlesztés Bizottságával tekintjük át, és arról fogunk beszélni, hogy az Európai Uniónak mit kellene, lehetne tennie a Szahel régióban mutatkozó kihívások kapcsán, és főleg az európai biztonság érdekében. Ugye talán emlékeznek, hogy a parlament részéről én voltam az utolsó jelentésnek az előadója tavaly, vagy 2013. októberiben. Most tehát láthatjuk, hogy mi történt azóta. Európa környékén egyre több a biztonságpolitikai kihívás, a szegénység, a válság, és egyes államok működésképtelensége, fegyveres csoportok, dzsihadisták, hatalomra jutását segítette elő, a fegyver és kereskedelem, az emberkereskedelem is sajnos virágzik. Európa körül szinte mindenhol, de főleg ugye a Sahel övezetben. Máliban majdnem összeomlott 2012-ben az állam, és ez is mutatja azt, hogy a szaheli társadalmakat, országokat segíteni kell a reziliencia megtalálásában, megőrzésében, és északon, délen egyaránt nagyon súlyos válsággócok vannak. Ugye Líbiában szírte az ISIS révén, a moszuli ostrom kapcsán most az ISIS megpróbálja áttenni, már persze régóta ezt teszi székhelyét Líbiába, és látható a dzsihadisták mozgolódása a Szahelövezetben is, erőteljesebben, mint valaha, és valószínűleg itt fogják folytatni terrorista tevékenységüket. A Sahel stratégiát 2011-ben fogadta el az EU a fejlesztés és biztonságpolitikai kérdések között, és ezt ö, Mauritánia, Mali, Niger, Niger, Sád, eh, Burkina Faso kapcsán kezdtük, aztán a G5-ök eh, révén folytattuk az együttműködést a többi országgal is. Az Európai Unió eh, politikájának egyik szakértője, Amro Sada úr, aki az EU Sahel stratégiájának az összefogója és koordinátora a térségben. Paul Meli úra, itt is köszöntöm, aki a Chatham House Afrika programjának a munkatársa szakértője, akinek sok éves tapasztalata van a térség kérdéseiben, politikai fejlesztési ügyekben, stabilitási, biztonságpolitikai kérdésekben, és nagy örömmel tekintük elébe a kollégák megszólalásainak is az előadások után, a mali-nigeri biztonsági kérdést fogjuk ma áttekinteni főleg, de még Bagdán urat is, Bagdán Vente urat is beszeretném mutatni, aki a Fejlesztési Bizottság alelnöke, neki is megadjuk majd a szót. Linda, Linda McEwen ma nem tudott eljönni, és hát éppen ezért kvázi társelnökként önnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Néhány szempontot szeretnék a Fejlesztési Bizottság részéről is itt a meghallgatás előtt, ahogy mondta Mekeven asszony képviseletében elmondani, és én is persze üdvözlöm meghívott előadóinkat is, a nagykövet urat és Paul Melit. Ahogy már elhangzott, a Szahel övezet biztonsága egyben az európai európai biztonsági érdek is. Nem kell magyaráznunk, hogy azok a terrorista mozgolódások, amelyek Líbiában, Maliban és Nigériában érzékelhetőek, nagyon súlyosan fenyegetik az európaiak biztonságát is. Közös összehangolt fellépésre lenne szükség, és hosszú távú strukturális problémákkal szembenéző stratégiára a részünkről. Nagyon bonyolultak az összefüggések. A gazdasági és szociális fejlődés vannak ezen fejlemények hátterében, a stabilitás megrendülésében, a stabilitás pedig a fejlesztést támogathatja. Ezek a világ legszegényebb országai közé tartoznak, és a Szahara országokban 40 millió ember él úgy, hogy nem lehet biztos a napi betevőjében, és él segélyen. 2005 óta a Szahel térség négy súlyos éhezésen, éhezési válságon ment át, és folyamatosan élőek ezek a kihívások. A térséget a klímaváltozás különösen sújtja. Ennek a következményei a környéken ö, ö, egyre gyakoribb szárazságot jelentenek, a földterméketlenéválását, és mivel a többsége a lakosságnak mezőgazdaságból él, ez közvetlen hatással van a megélhetésre. A lakosság 3%-kal nő, 2015-ben a Sahel 10 országában, Szenegáltól Eritreáig körülbelül 330 millió lakossal rendelkezett, és már ez 410 millióra nőtt. Óriási a vízhiány, a mezőgazdasági és ivóvízhiány. 75% a lakosságnak 35 évesnél fiatalabb. Tehát szegény, fiatal lakosságú társadalmakról beszélünk, akik eh, nem jutnak hozzá az oktatás eh, előnyeihez és minden szempontból hátrányos helyzetben vannak. Ez aztán eh, nem véletlen, hogy a fiatalok körében a radikális csoportok hódítanak, vagy betoborozzák őket ilyen szervezetek, vagy megpróbálnak menekülni, és migránsá válnak, főleg Európa irányában. A politikai bizonytalanság Maliban, Líbiában, Nigériában mintegy ez a lakosság jelentős hányadának elvándorlásához vezetett, és erről már még sokat fogunk hallani, de néhány tényt én is említenék. Az EU az egyik legnagyobb donora a humanitárius segítségnyújtásnak a Szahelevezetben. 200 millió eurót nyújtottunk a, az éhezés enyhítésére, de ez nem fedezi csak a töredékét a szükségleteknek. A gyermekéhezésre koncentrált az EU elsősorban, de ugye rezilienciát szeretnénk építeni, vagyis segíteni ezeknek az országokban abban, hogy maguk vegyék föl az éhezéssel a küzdelmet és elkerülhessék azt. A sürgősségi csomag az instabilitásra koncentrál, és a migráció fő okaira, mint a gazdasági esélyek hiánya és a fejlődés hiánya. Az Európai Fejlesztési Alap a fő forrása a pénzeknek, de tudnunk kell azt is, hogy az EU támogatása is csak a problémák kis töredékére nyújt enyhülést. Túl sok a kihívás egyszerre, és ezért több de összehangolt stratégiára lenne szükség, egy átfogó, összehangolt nemzetközi, regionális, nemzeti stratégia mixre. A helyi szereplők bevonásával persze. Az EU stratégiája a Szahel-vezetre vonatkozóan is több helyi vezető bevonását feltételezni, főleg az ECOWAS kapcsán és a, az Afrikai Unió kapcsán mondható az el. Ilyen értelemben fontos év lesz a 2017-es, amikor új európai fejlesztési konszenzust, afrikai stratégiát fog az Európai Unió elfogadni, és a Kotonú partnerséget is új alapokra helyezzük a folytatás érdekében 2020-as évtől kezdődően. Bizottságunk Két tényfeltáró missziót tervez 2017-ben, ez egyiket Szenegálba, hogy jobban megértsük a migrációs dinamikákat és a migráció kezelésének kihívásait. Egy másik delegációt februárban ugyancsak Csádba szeretnénk indítani, ahol a szegénység, az állam működés képtelensége a Csad tó környékén kerül vizsgálatra és a politikai extremizmus függvényében. Köszönöm szépen, visszaadom elnök úrnak a szót, és nyilván előadóinknak. Köszönöm. A elnök úr a fejlesztési bizottság nevében tartott bevezetőjét. Most Szádeli-nek szeretnék szót adni, aki a vezet EU külön megbízottja. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy tisztesség számomra, hogy itt lehetek, másodszorra jöttem önökhöz. Korábban a Védelmi Bizottságban léptem föl, és ha megengedik, franciául folytatnám, mert a munkám nagy részét én franciául végzem, és hát ez anyanyelvem. Köszönöm szépen tehát a megtiszteltetést, hogy meghívtak. A vezetre vonatkozó külpolitika kapcsán, és ezt az előtt több szóló kiválóan már elmondták, 12 országról beszélünk, akik a legszegényebbek közé tartoznak, és ezen országok biztonsága a mi biztonságunkkal szorosan összefügg, és hogy ezek az országok fejlődnek-e, az az mi ügyünk is. Az határaik részben a mi határaink, Európa kiterjesztett határairól beszélhetünk. A líbiai válság megértéséhez tudnunk kell azt is, hogy milyen háttérfolyamatok zajlanak a Sahel országokban, és erre fogok most koncentrálni, hogy előadásomban is, hogy mik ezek a kihívások. Mondom, a saját biztonságunkról beszélünk. A Sahel országokról beszélve definiáljuk, hogy miről is van szó. Én három pontra építeném föl a az előadó előadásomat a Sahel definíciójára. Nagyon fontos, ez nem egy akadémiai vita, mert nagyon függ a definíciótól az, hogy hogyan lépünk föl, milyen módon. Másodszorban szeretném megvizsgálni, hogy milyen regionális stratégiák és elekvési tervek működhetnek a térségben, és harmadsorban pedig kiemelném, hogy milyen jövőbeli lehetőségek, kihívások várnak ránk, és ezen belül is két elemre fogok hangsúlyt helyezni, a béka, béke folyamatra Maliban, és a G20-ak fejlesztési politikájára. Nos, tehát ez a három fő pillére a mai előadásomnak. Első pont. A Sahel, mint koncepció. Kétségtelenül elmondható, hogy ez egy regionális krízis, a regionális válság, a Szahel válság, de hol, hogyan definiáljuk ezt a régiót? Három, legalább három de Szahel definíció létezik. Van egy földrajzi definíció, egy intézményi definíció, és egy geostratégiai definíció. A földrajzi definíció egyszerű. Körülbelül 5000 négyzetkilométerről, 5, 5 millió négyzetkilométerről beszélünk az Atlanti-óceán és a Vörös-tenger között. Ez körülbelül 1000 kilométer széles és 12 törzs országot tartalmaz, amelyeket sok közös probléma köt össze, biztonságpolitikai, humanitárius, kormányzati, klíma probléma elsősorban, ez egy alapvető, és migrációs és biztonságpolitikai probléma. Ez a földrajzi definíció. A második definíció, ez talán érdekesebb, az intézményi típusú. Miért intézményi definíció ez? Mert öt ország szövetségre lépett, Nigerrel a központban. Ugye a Tumbuktu és a törzség nagyon ősi kultúrák otthonai, és ez, ez a három, illetve öt ország Tumbuktu környékén, Mauritániával megalapította a g 5 országát. Ez ezen öt országnak önkéntes együttműködése, az államfők együttműködése, abból a célból, hogy ezeket a közös kihívásokat kezeljék, de ez az öt ország egyben, tehát egy külön egységet alkot. 2014. február 14-én alakult meg a szervezet, Mauritániában Amácsában, és rotációs elnöksége van, ennek most éppen Csád az elnöke, és majd látható lesz, hogy érdemes velük külön foglalkozni. A harmadik ilyen definíció a geostratégiai lehet, mert a geotakról, ha beszélünk, akkor más ö, fényben tűnik fel előttünk a líbiai válság, és láthatóvá válik, hogy a líbiai válsággal szorosan összefügg a tőle délre zajló Sahel válság, a Nigériában működő Boko Haram, amely csak súlyosbítja az amúgy is meglévő válságot. És vannak, azok az, vannak olyan országok, amelyek közvetlenül, és vannak olyanok, amelyek csak közvetetve közvetve vannak összefüggésben ezzel a válsággal. Például Szenegál nem Szahelország, vagy Algéria sem, és Nigéria északi része sem tartozik ide, de mégis ezek a térségek, országok is szorosan köthetők a geopolitikai értelemben vett Sahelhez. Algéria, Nigéria között ugyanis nagyon komoly ember, fegyver, csere, kereskedelem zajlik például. Tehát röviden felvázoltam ezt a három definíciós lehetőséget. Miért fontos, hogy a másodikkal, a harmadikkal és ne csak a földrajzival foglalkozunk? Azért, mert a második definíció az intézményi, az EU intézményei szempontjából fontosak, a harmadik pedig azért, hogy megértsük, hogy nem szabad szűken földrajzi értelemben venni a száhelövezetet, hogyha a problémákról beszélünk, mert a szigorú értelemben nem száhelövezethez tartozó térségek, országok is érintettek a problémák által. És két másik régióról is beszélünk el, ha a Száhelről beszélünk, a Magrebről általában, és Nyugat-Afrikáról, ahol a származási ország és tranzitország definíciók különösen akutak. Nos, ezen három definíciós alapon szeretném kifejteni a továbbiakat. A második nagy pontja pillér az annak az, hogy milyen EU ö, Szahel stratégiáról kéne gondolkodnunk. A Szahel stratégia kapcsán el kell ismernünk, hogy az Európai Unió illetve tudnunk kell, hogy az EU volt az első térsége, geopolitikai térsége a világnak, amely Sahel stratégiát alakított ki, azóta már más geostratégiai régióknak is van Sahel stratégiájuk. De mi voltunk az elsők, és ezért koordinációs feladat hárul ránk, ez nem baj, hogy már Szahel stratégiák is vannak, csak nagyon fontos, hogy a közös érdekek, az európai érdekek is érvényesüljenek ezek koordinálása során. 16 Szahel stratégiáról beszélünk ma már, amelyeknek két közös alapja van, a biztonságpolitika és a fejlesztés. Nincs biztonság fejlesztés nélkül, és nincs fejlődés biztonság nélkül, és ezen közös alapokon meg lehet fogalmazni azokat a további elveket és alelveket, amelyek alapján ezek, ennek a stratégia koordinációnak működnie lehet. Biztonság és fejlődés tehát. Nos, a biztonságpolitikai pillér egyre jobban megrendülőben van, sok fejlesztési stratégia kudarcot val, mert nem lehet egyszerűen garantálni a célba jutását a biztonsági kihívások miatt. Az Európai Uniónak négy cselekvési területe van 2011 óta. Az első ilyen cselekvési vonal a jó kormányzás megteremtése, a konfliktus enyhítés, a szomáliai válság kapcsán láttuk például, hogy az Európai Unió nagyon komolyan oda tette magát, nem csak a béketárgyalások során, amelyeket mi koordináltunk, hanem a megállapodás betartását is az EU ellenőrzi, konkrétabban az én hivatalom, tehát e, így módon közvetlen részvételünk. Tehát konfliktus kezelés mint egy 300 ezer, 3 millió 500 eurót költünk a jó kormányzás segítésére évente. A második ilyen cselekvési vonal a diplomácia, politika, a G5-ökkel való együttműködés valamennyi száll országgal, hogy közös stratégia alakulhasson ki legalább a G5-ök között, akiknek az elnökeivel egyébként folyamatos konzultációban vagyunk, hogy a g 5 révén, amely mégis csak egy megfogható egység, az Európai Unió is láthatóbbá váljon, ez egy nagyon fontos szempont és megpróbáljuk regionális szintre emelni az együttműködés, mert enélkül nem fenntartható a fejlesztéspolitika. A harmadik ilyen cselekvési vonal a biztonság és a jogállamiság megteremtése. Ezt a vonalat a stratégia megfogalmazásakor is már szem előtt tartottunk. Az EU tehát missziókat tart fenn Maliban, Nigerben, képezzük és tanácsokkal látjuk el az ottani fegyveres erőket, rendőrséget, és részt veszünk a katonai kiképzésben is. Nagyon fontos itt kiemelni, hogy ez egy kulcsfontosságú munka, amely a biztonságpolitika egészét megpróbálja a G5-ökben átalakítani és biztosabb alapokra helyezni. A negyedik ilyen cselekvési terület a, a radikalizáció, az extrém ö, szervezetek elleni küzdelem. A mali válság különösen aláhúzta ennek a fontosságát, mert az Európai Unió ugye részt vettünk az ázsíri folyamatban, és megpróbáltuk segíteni ezeket az országokat a zsihadizmus elleni harcban, de kiderült, hogy ez kevés. 2015-ben elfogadtuk azt a regionális stratégiai tervet, amely négy prioritásra épül és ezek tükrözik az előbb már felvázolt négy prioritást, de ez egy pontosabb lebontása ezeknek. A migránsválság kapcsán ezeket pontosabban meg kellett fogalmazni, hiszen a migránsválság egyben biztonságpolitikai válsággá is vált, és Niger belügyminisztere fogalmazott úgy, hogy a Szahara egyfajta védő pajzs a líbiai válsággal szemben, de ezek a konfliktusok kiterjedőben vannak, és ezért van szükség erre a négy most elmondandó prioritásra. A radikalizáció elleni harc az első. Egy kérdőívet készítettünk valamennyi Európai Uniós delegációnak, ezt megküldtük hogy az öt országban hogyan vetődik föl a radikalizáció problémája. Ezekre válaszokat kaptunk, és több esemény, konferenciát tartottunk ezekben és ezekről az országokban és ról, és rájöttünk, hogy itt a laicitás, az állam és vallás különválasztása van a háttérben, de minden országban az másképp jelenik meg. A laicitás, a laikusság ahogy megrendül, azonnal benyomul helyére a dzsihadizmus. És például ez abban nyilvánul meg, hogy sikerül az imámok ideológiai vonalát ellenőrzés alatt tartani, hogy az imámok képzése során milyen prioritások érvényesülnek, hogy tudjuk-e, hogy a mesetekben mit prédikálnak, és léteznek-e valóban ezek a nevek. A radikalizáció elleni harc tehát az elsődleges prioritása a regionális stratégiának. A második ilyen prioritás a fiatalság, az ifjúság segítése. Ez újra meg újra felmerül ez a kérdés. El, hallottuk az előbb is már, hogy demográfiai robbanás van ezekben az országokban. És ez valószínűleg egy olyan bomba, amely hamarosan robbenni fog, Niger elnökével is egyeztettünk erről. Országának lakossága 30 év alatt duplázódott meg korábban, most már 18 évente megduplázódik. Tessenek felfogni, hogy ez mit jelent, hogy, és képtelenek a születéseket szabályozni, a helyi kulturális vallási okok miatt ez gyakorlatilag lehetetlen, ugyanakkor óriási problémát jelent. Szempontból viszont a főképviselő asszony, Federica Mogherini asszony, például a legutóbbi olyan ülésén, ahol a G5-ök külügyminiszterevel találkozott, a fiatal afrikaiakkal is találkozott, a fiatal száheliekkel, én egyébként megpróbálom ebben követni, tehát én is próbálok találkozni a fiatalokkal. Egy, egyfajta hálózatot szeretnénk létrehozni a fiatal száheliek között, hogy megfelelő szinergiák alakuljanak ki közöttünk, és, egyfajta, és az öt országot valahogyan összefogjuk. Van egy, egyébként a G5-nek egy ifjúsági platformja is, és ennek a fejleményeit természetesen nyomon követjük mondom, a főképviselő asszony rendkívül nagy jelentőséget tulajdonít a fiatal száheliek kérdésének. Ez volt tehát a második fellépésünk. Nézzük a harmadik dimenziót, ez nem más, mint a migráció. Migrációs mobilitás, ez a, ez a regionális cselekvési tervben is szerepel. Mindannyian tudjuk, a levelétei ülés vagy konferencia után a szörnyűséges képek után, amit az ember lát a tévében, tudjuk, hogy a migrációval mindenképp foglalkozni kell. Ez egy rendkívül nagy népmozgás, és ebben az Európai Uniónak szerepet kell vállalni. Ezt meg is tettük, hiszen létrehoztunk egy olyan alapot, amely 1,8 milliárd euró val rendelkezik, és ebben egy része konkrétan a száheli övezetre van kitalálva. A cél az, hogy olyan projekteket hozzunk létre, amely a migráció kiváltó okait szüntetné meg. Kiváltó okokról, mit, a kiváltó okoknál mit besz, miről beszélünk? Hát gyakorlatilag mindenről, a fiatalságról, a megfelelő ellenállókészségről, a gazdaságról, erről mind beszélünk. Az Európai Unió ezt figyelembe veszi, és például Nigerben, Agadez városában az EU kap Niger projekten belül egy konkrét projektet dolgozott ki Agadezbe. Ez a harmadik, harmadik prioritásunk. Van egy negyedik is, ez természetesen szorosan kapcsolódik az előzőekhez, ez pedig a határvédelem. Hangsúlyoznám ezt az elemet, mert ez a G5 hozzáadott értéke. Ezen öt ország egységén keresztül sokkal bonyolultabb dolgokat is tudunk, lehet kezelni, például a határvédelem, határelőrzés. Hogyha ez nem történik meg, akkor ott csempészet lesz, illegális kereskedelem, embercsempészet, és különféle bandák uralják majd a határokat. Éppen ezért mindenképpen a regionális válasz kell erre a problémára. A Trust Fundon keresztül az Európai Unió azt gondolom, hogy megfelelő választ próbál adni erre a problémára. Milyen eszközeink vannak egy, egész konkrét, konkrétan? Nos, igazából két típusba lehetne csoportosítani az eszközeink, eszközeinket, vannak pénzügyi és intézményi eszközeinket. Nézzük a pénzügyi eszközöket. Itt van a Fed, ez körülbelül 12 13, ennek 12-13 százalékát a Száhelben költjük el, és vannak költségvetési támogatásaink is, amelyeket, amelyeket bizonyos országoknak tudunk adni. Nagyon sok államfő kér ilyen közvetlen költségvetési támogatást, ezzel egy gond van, nehéz ennek az elköltését ellenőrizni. Nigerben például a e, Nigerian nourrice del Nigerian, azaz az, az a nigériaik, e, nigériaiak etetik a nigériakat, van egy ilyen tervük vagy projektjük. Ők számukra a biztonság, illetve a Boko Haram ma szemben ellenállás e, jelenti a fejlődés kulcsát. Tehát mondom, vannak pénzügyi eszközeink, de vannak intézményeszközeink is. Mik ezek? Korábban már utaltam ezekre az EU kap Niger, EU kap Mali, és az ETM Mali missziók ezek. Alapvetően tanácsot adunk és képzünk. A terepen való fellépésnek ez a két legfőbb módja, tehát az Európai Unió így lép fel igazából, ezzel a biztonsági problémára is tudunk választ találni, illetve a biztonsági ágazat reformjában megpróbálunk segíteni, hiszen enélkül mondom, nincs fejlődés. Autre élément institutionnel, nous avons bien sûr... Másik intézmény jelen, ott van a külügyi szolgálat, és a saját hivatalom is. Az elmúlt tíz hónapban több mint 20 jártunk a régióban, megpróbáljuk megfelelően tájékoztatni az európai országokat is arról, hogy a száheli övezet biztonsága valójában Európa biztonságát is jelenti. Beszéltem a stratégiánkról, az eszközeinkről. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, elnök úr, megnézzük, hogy a korábbi jelentéshez képest van-e fejlődés. Tehát azt próbáljuk kiértékelni, hogy van-e fejlődés. Két dologra szeretnék koncentrálni, de részt a Mali béke folyamat, a második dolog pedig a regionalizáció, mint olyan. Mali és a béke folyamat. Nyilván azt a kérdést teszik fel, hogy haladtunk-e. Egyértelműen nem haladtunk olyan gyors, gyorsan, mint ahogy szerettünk volna. A helyzet rendkívül bonyolult. A kormány van egy stratégiája. A politikai lépésekkel nem halladok addig, amíg a biztonsági feltételek nincsen meg. Ugye nyilván a tuaregektől függ ez, a tuaregek pedig ugyanazt mondják. Tehát politikai szempontból nem lesz előrelépés, amíg nincs meg a biztonság. De mindezek ellenére, minden kritika ellenére, amit belillették a békefolyamatot, és amelyek megalapozottak, két fontos lépést mégis tettünk ma, az Európai Unió is büszke lehet erre. Ma senki nem beszél arról, hogy ne lenne területi integritása a Mali Uniónak. Három évvel ezelőtt az EU függetlenségéről beszélni se lehetett. Most viszont senki nem kérdőjelezi ezt meg. Második dolog. Néhány hónappal ezelőtt, vagy mondjuk két évvel ezelőtt a különböző mozgalmak egymást lőtték, most viszont leülnek egy tárgyalóasztalhoz, és van egy bizottság is, aki felügyeli ezt, és ennek tagja az Európai Unió is. Van egy follow-up bizottság, és van egyfajta közvetítő munka ebben. Mi is aktív részt vállalunk, és szerintem egészen közvetlen szerepet játszunk ebben. a béke folyamatról többet nem szeretnék beszélni, de hogyha kérdéseik vannak, akkor nagyon szívesen válaszolok azokra. Röviden szólva tehát, együttműködünk az ensz is, a biztonsági tanácsnak van egy határozata, amely alapján van nekünk egy mandátumunk, a mi osztályunknak és az egész csapatnak, hogy Maliban a biztonsági ágazatot átstruktúráljuk, reformáljuk, és természetesen ebben nagyon komoly szerepet vállalnak a terepen létve, lé, működő misszióink. Nézzük a második olyan dolgot, nem előrelépés történt, ez pedig a regionalizáció. Egy új fázishoz érkeztünk a regionalizációban, illetve az EU és a G5-ök közötti kapcsolatban. Eddig megpróbáltuk kidolgozni, definiálni, hogy miről, mit értünk a regionalizáció alatt, most pedig elkez, elérkeztünk az operatív fázisba, tehát vannak olyan emberek, akik a terepen ezzel foglalkoznak. Van egy úti terv, ezzel kívánunk struktúrálni, és ahogy Luanta úr is elmondta, koordinálni is próbálunk. A G5 és az Európai Unió között megerősített és struktúrált párbeszédet kell kialakítani. Federica Mogherini főképviselőasszony ott volt a G5 legutóbbi csúcsán Jamenában, novemberben. És Federica Mogherini asszony a külügyi szolgálat a G5 összes miniszterelnökével kapcsolatban van. Én, is, én magam is részt veszek az összes miniszteri platformon, tehát az ifjúsági, a biztonsági, stb. stb. platformon részt veszek a G5, G5 csoportban. A G5 főtitkára is részt vesz a mi üléseinken. Például a Kopson is részt felszólalt múlt héten, vagy Berlinben is jelen volt egy konferencián. Egy szóval úgy foglalhatnám össze, hogy ez egy jól működő, jól struktúrált párbeszéd. Ehhez úti terv kellett, amit elfogadtunk. Nos, a biztonsági ágazat a g valószínűleg a legjobban haladó dimenzió vagy ágazat. Az Európai Unió közvetlenül finanszírozza a G5-ök biztonsági kollégiumának a szakértőit. Jamenában mi magunk is foglalkozunk ezzel. Részt veszünk az összes ezre vonatkozó munkában, és a Trust Fundnak köszönhetően Három fontos projektet fogadtunk el, biztonsági szempontból fontos projektek, elnézést, hogy ismétlem magam, de ezt ki kell hangsúlyoznom. Az, az, az a hatalmi űr, vagy az az állami űr, ami létrejött ott, az a terrorizmus melegágya. Ezt nem szabad így hagyni, valamiképpen ezt az űrt be kell tölteni, bármilyen áron is. A Párszeg program például amelyben több ország is részt vesz, és amelyet a Trust Fund finanszíroz, a Mali középső régiójában egy működő program. A francia csendőrök, az, az olasz csendőrök és a spanyol csendőrök is, tovább a portugál csendőrök is részt vesznek majd ebben a programban, ők is segítenek a biztonság visszaállításában. Mondom, a Trust Fund van a finanszírozás mögött, a G5 országokban megpróbálunk így is segíteni. Az úti terv azt hiszem, hogy sokat segít, segített. Vonta úr említette a koordináció problémáját. 16 vagy akár 17 száheli stratégiánk is van. Hát ez elég sok. Mondjuk nem rossz eredmény, de sok. Le kéne tudni ülni és megegyezni. November 29-én lesz egy egy száheli stratégiai miniszteri konferencia Csamenában, ott részt vesz az ENSZ, az ECOVAS, az Afrika Unió, stb. Ennél a tárgyalóasztalnál jó lenne, hogyha nagyon szoros kapcsolat alakítanánk ki az Afrikai Unióval. És itt gond lehet az, hogy az Afrikai Unió hogyan látja a G5 problematikáját. De az elfogadta a G5-öt, sőt, egy fiókot is létrehoztak a G5 területén. Tehát az Afrikai Unióval megfelelő kapcsolat, egyéb részvétel az EU szempontjából, vagy más régiókbali szereplőkkel való együttműködés, és természetesen foglalkozni kell azzal, hogy a dzsihadizmust hogy tudjuk megfékezni a régióban. Elnök úr, ezt a három dolgot szeretem volna kiemelni, elnézést, a hosszúra nyúlt. Azt gondolom, hogy mindenképpen erre a jól láthatóságra van szükségünk, folytatni fogjuk a g a munkát, és jó lenne, hogyha meg tudnánk félelni annak az alapelvünknek, hogy nem mi, mi diktáljuk azt, hogy hogyan történjen a változás, a fejlődés, a reform, hanem ennek az öt országnak kell azt kitalálnia, hogy hogyan kell ezt megoldani. Federica Mogherini asszony, ennek volt egy híres mondása, ezt sokszor so, ezt sokszor ismétlik. Nem, mi nem Afrikáért dolgozunk, hanem nem Afrikával dolgozunk, hanem Afrikáért dolgozunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Loszada nagykövetnek ezt a rendkívül összetett előadást. A különböző tényezőkről, azok összefüggéseiről, a biztonság, a radikalizáció, a határő ellenőrzésről, a különböző eszközökről, a különböző missziókról, és most az egészre magyarázatot is kaptunk, mi, magyarázatot kaptunk arra, miért van szükség közös EU-s fellépésre, és ha jól értem, akkor néhány ország határ gyakorlatilag egy a sivatagban húzott vonal egyenlő, úgyhogy itt a nulláról kell építkezni, amikor a határőrizetről beszélünk. A következő felszólalunk a Paul Mellé aki az Afrika programmal foglalkozik a Chatham House-on belül, parancsoljon. Jó napot kívánok! Csak hangsúlyozni szeretném, hogy a Chatham House egy független külpolitikai intézet. A saját nézeteimet, illetve a Chatham House nézeteit fogom most itt ismertetni, ezek nem a brit kormány nézetei. Na hát nem is gondoltam, hogy azok lennének, mondja az elnök. A Száhel övezet egy nagyon nagy kihívást jelent az európai külpolitika számára. Szeretném kiegészíteni azt, amit Losszada úr elmondott Európa víziójáról. Szeretnék röviden beszélni arról, hogy milyen ez a Száhel övezet és hogy milyen kihívásokkal szembesül, és hogyan működik régióként. És ha úgy tetszik, akkor néhány gyakorlati részletet ismertetnék de először is néhány nagyon egyértelmű dolgot szögeznék le, amelyről már a többi meghívót beszélt. A biztonság a Száhel övezetben egy prioritás kell, hogy legyen nem csak a régió számára, hanem az Európai Unió számára is. A Száhel övezet Európa közvetlen szomszédja. Már most az egyik legszegényebb régiója a világnak, és mindig is az volt, ami a különböző fejlesztési indikátorok mutatókat illeti, ma pedig újabb kihívásokkal szembesül, még az eddigéken felül, a lakosság rendkívül gyors növekedése, az éghajlatváltozás és a dzsihadizmus, illetve a terrorizmus ehhez kapcsolódóan. A régió közvetlen kihatással van persze Európára, nagyon kevés gazdasági lehetőség áll rendelkezésre fiatalok előtt, és ez pedig az Európába irányuló migráció egyik oka. Viszonylag gyakran járok a régióban, és ott sokszor nekem szekezik a kérdést, hogy hogyan lehet európai vízumhoz jutni. A válasz erre persze az, hogy nagyon nehéz ez, és először ki kell aknázni a helyi lehetőségeket, de ebből a kérdésből is látható, hogy mi mozgatja az embereket, mert hogyha elbeszélgetünk az ottaniakkal, és belegondolunk, hogy milyen gazdasági környezetben élünk, élnek ők, akkor világosá válik, hogy a közösségükön kívül kell keresniük a lehetőségeket. Ez a gazdasági helyzet, és ennek következményeként került figyelmünk középpontjába a száhelővezet az elmúlt években de a radikális iszlamista csoportok is egyre terjednek, és ezzel kapcsolatban a, az emberkereskedelem is. Ez nem csak a száhelé övezetben található országokra jelent veszélyt és a Magreb országokra, hanem fenyegetés a szélesebb értelemben vett nyugat-afrikai régió szempontjából is. Nyugat-Afrika pedig egy olyan régió, amelybe rengeteg fektetett az Európai Unió az elmúlt 20-30 évben politikailag és pénzügyileg is, és egy olyan régióról van szó, amely a 90-es évek közepe óta folyamatos gazdasági növekedés színhelye is volt, és folyamatosan javultak a foglalkoztatási mutatók, és Nyugat-Afrikában mindig is nagyon nagy politikai haladásnak is tanúi voltunk. Két ország illetve egy ország képez kivételt, egyáltalán nem demokratikus, és talán van még egy-kettő, amely, fogalmazzunk így, nem plauzibilis demokrácia. A legtöbb embernek azonban megvan a lehetősége, hogy befolyásolja a kormány működését szavazatával, a média révén, a gyülekezés szabadsága révén. A száhelövezeti válság pedig közvetlenül kihatással van erre a nyugat-európai, nyugat, bocsánat, nyugat-afrikai régióra is. Nyugat-Afrika és a száheli országok nagyon szorosan összekapcsolódnak, főként a gazdasági kapcsolatok miatt és a szociális és etnikai kapcsok miatt. Az észak-nigériai és a közép-dél-nigeri népcsoportok gyakorlatilag megegyeznek, és hasonlókat látunk a régió különböző pontjain. Az ember sokszor találja magát olyan találkozón, ahol a helyi nyelvek beszélik a francia nyelv helyett. A modern gazdaság működése is megnyilatkozik ezekben az országokban. Az egyik kollégám nemrégiben egy kis városkában járt, délkelet Nigerben, egy marhavásáron, és azt találta, hogy nagyon messziről utaznak ide emberek, 30-40 állatot megvásárolnak, majd elviszik őket a hazájukba. Nagyon jelentős kereskedelmi kapcsolatok működnek a régión belül, és azt is láthatjuk, hogy a partmenti országokban nagy a kereslet a munkaerő iránt, így a migrációnak is ez az egyik hajtó ereje. A migráció nagyjából egy afrikai jelenség, ahogyan az már elhangzott, és sokszor a száheli országokból érkeznek Nyugat-Afrikába. Ez a fajta viszony tehát nagyon szoros és nagyon intenzív, és a Száhel övezet számára létrehozandó megoldások csak akkor működnek, hogyha Nyugat-Afrika egészére nézvést egy működőképes stratégiával rendelkezünk. Ha rápillantunk a térképre, akkor láthatjuk, hogy hogyan is néz ki a valóság földrajzi értelemben. A száheli övezet több ezer kilométer széles övezet, és hogyha az tőle északra, illetve délre fekvő országokat nézzük, folyamatosan gazdasági kapcsolatok épülnek Mauritánia és Szenegel, Máli és Guinea között például, és sorolhatnám még. Ezek mind-mind nagyon lényeges kereskedelmi kapcsolatok, és ezek azok az útvonalak, ahol a kereskedelem zajlik, ahol infrastruktúra épül. És a száheli országok persze egy közös valutában is osztoznak, egy közös valutát alkalmaznak. Ez ugyanaz, amelyet a legtöbb frankofon nyugat-afrikai ország is használ. A makrogazdasági keretben a pénzpolitikában osztoznak ezek az országok, és ez némileg stabilitást is jelent az övezet számára. Még ha vannak is regionális válságok, sokszor az alapvető makrogazdaság stabilitás szempontjából nincs bizonytalanság. És vannak regionális struktúrák is, amelyek nyilván meghaladják a szűkebb értelemben vett száheli övezetet. A CIILS egy olyan regionális szervezet például, amely foglalkozik az száj és a sivatagosodás okozta problémákkal. Csak emlékeztetnék röviden arra, hogy ez az övezet miért olyan kiszolgáltatott gazdaságilag. Persze mondhatnánk azt, hogy ez azért mert a szahara sivatag szélén helyezkedik el, de az élelmiszer termelési ciklussal is összefügg ez. Július végétől augusztus végéig, szeptember elejéig tart az esős időszak. Ez idő alatt kell megtermelni a legfőbb gabonaféléket, amelyek az emberek élelmezésének az alapját képezik. Általában némi zöldséget fogyasztanak, hetente egyszer talán húst is, de a gabonafélék képezik tulajdonképpen az ottani emberek táplálkozásának az alapját. Ez az esős időszak egyébként a, az az időszak, amikor meg kell termelni, illetve el kell ültetni azokat a növényeket, amelyekből, amelyek elő, eladásaiból élnek az emberek. Az év fennmaradó részében a helyi tavak, források, kutak segítségével termelik meg a különböző terményeket, főként nők vesznek ebben részt, és több olyan termény van, például a mangó is, amelyből, amely pénzkeresíti lehetőséget is nyújt. Azonban az a tény, hogy ilyen rövid ez az esős időszak, és ekkor kell mindent megtermelni, nagyon kiszolgáltatottá teszi ezt a régiót. Emellett minden második vagy harmadik évben asszály sújtja a térséget, ami bevételi kiesést jelent. Nyilván ez nem csak az éghajlat változás szempontjából fontos, hanem a biztonság szempontjából is. A Málé válság egyik legsúlyosabb, a legsúlyosabb következményei nem elsősorban abból adottak, hogy a termelés ellehetetlenült, mert dzsihadista csoportok vonták ellenőrzésük alá a régiót, és az emberek arra kényszerültek, hogy elhagyják otthonokat, és a termelés sem zajolhatott megfelelően, ezért élelemhiány lépett fel. De persze vannak a régiónak erősségei is, és ezeket nem szabad alábecsülni. Különösen a vidékfejlesztés területén láthatjuk, láthatjuk ezeket az erősségeket. Az 1970-es, 80-as évek óta, amikor nagyon súlyos, pusztító asszály dúlt ebben a térségben, a száheli övezetben található országok kilábaltak ebből a nagyon nehéz helyzetben. Nemrégiben egyébként beszéltem valakivel Burkina Fázóban, aki azt mondta, hogy a 80-as évek idején dúló asszály miatt elpusztult az összes haszonállat, gyakorlatilag az út mellett mindenütt állattetemek hevertek. Ehhez képest a mostani helyzet sokkal jobb, hiszen e válsághelyzet óta az ország ezek az országok viszonylag jó rendszert építettek ki az élelmiszerbiztonság monitorozására, az állategészségügyi támogatásra, és így tovább. Lehet, hogy valaki a Szahara szélén él egy kis faluban, és nem egy NGO, nem a Világbank, hanem a, a kormányhoz, illetve a közigazgatáshoz tartozó tisztviselők fognak állategészségügyi statisztikákat vezetni, ellenőrzik a termelés szintjét, és folyamatosan találkozókra kerül sor két hetente helyi szinten, illetve tartományi szinten havonta, és nemzeti szinten többször évente, amikor a begyűjtött adatokat elemzik ezzel az eszközzel próbálják elkerülni a teljes katasztrófát, mert a 70-es, 80 es években az emberek nem tudták, mi zajlik, ezért ez nagyon súlyos következményekkel járt. Megtanulták tehát, hogy az információ kulcsfontosságú. Így ellenállóbbá váltak ezek az országok, és a vidékfejlesztés is fellendült. Rengeteg információ a rendelkezésre manapság és az új technológiákkal, az okostelefonok segítségével, a laptopok, számítógépek segítségével ezek az országok megerősödnek lépésről lépésre, és egyre több információ, információt gyűjtenek be és elemeznek. Ez így kivédve a legsúlyosabb válságokat. Nyilvánvalóan ehhez képzésre van szükség, támogatásra van szükség, de változnak a dolgok. Az egyik eh, vidéki felügyeleti igazgató irodájában ültem néhány évvel ezelőtt. Megszólalt a telefonja, és kiderült, hogy olyas valaki telefonált, aki 15 ezer kilométerrel arrébb azon tűnődött, hogy hogyan juttathatná el a központi adatbázisba az általa összegyűjtött adatokat, tehát a vidékfejlesztés is egyre erősödik. A fejlesztés területén nagyon sok minden történt tehát ezekben az országokban, de mindezt a hatalmas társadalmi változások kontextusában kell látni. És ennek a változásnak a legfőbb oka a demográfiai változás. Burkina Fázóban 2,9%-kal nő a lakosság évente, Nigerben 4%-kal. Ez azt jelenti, hogy Kevesebb, mint két évtized alatt ezen országok lakossága megkettőződik. A városokban pedig valószínűleg még gyorsabban nő a lakosság szám. Ez hatalmas terhet jelent, hatalmas nyomást gyakorol a földre, mint erőforrásra, a víz tartalékokra, és sorolhatnám még. Vannak pozitív fejlemények is, a várható élettartam, az iskolákba beíratott gyermekek száma folyamatosan nő. A milleniumi szervez, fejlesztési célok első megfogalmazásakor ezek a célok utopisztikusnak tűnhettek sok ország számára, de most már nagyon nagy előrelépések tartott, történtek. A Máléban élő lánygyermekek és fiatal nők 35%-a ma már tudó. Nigerben a lányok 69%-a és a, a fiúk 69%-a és a lányok 58%-a jár iskolába. A telekommunikációs infrastruktúra kiépül, korszerűsítik a vasúti útvonalakat, a kínaiak vezetésével például azt láthatjuk, hogy országokon átívelően felújítják a különböző vasúti útvonalakat, több példa, példát is mondhatnék erre, és eh, ahogyan már korábban elmondtam, pozitív a száhelővezet számára, hogy a nyugat-afrikai térség közvetlen közelében van. a határokon való átkelés folyamata egyszerűsödött. Tehát ezek a viszonyok még jobban, még szorosabbra fonódnak. De az előrelépés ellenére továbbra is nagyok a kihívások. Nigerben például nagyon alacsony a hozzáértő gazdák száma. Máliban a nőknek csak 11%-a használ valamilyen korszerű fogamzásgátló módszert, Csádban ez csak 3 százalék. Mauritániában minden százezer élveszületésre több mint 600 nő jut, aki belehal a szülésbe. Rendkívül magas bizonyos országokban a krónikus alultápláltság is, Nigerben például az akut alultápláltság több mint 14 os volt 2014-ben. Nyilván lehet vitatkozni arról, hogy mit értünk szegénység alatt, de a Világbank definíciójának megfelelően Málé vidéki lakosságának 53%-a szegénységben él. A száheli országok gazdaság és társadalmi modellje tehát nagyon nagy nyomással küzdik. és hosszú múltra visszanéző ö, szociális struktúrák képezik a kontextusát ennek a példátlan változásnak. Ez a modell akkor jött létre, amikor a lakosság szám meg sem közelítette a mostanit, és amikor az éghajlatváltozás még nem volt egy aktuális jelenség. Ezek a társadalmak most hatalmas kihívásokkal szembesülnek, instabil a helyzet, erőszakkal, bűnözéssel szembesülnek, és vannak helyi konfliktusok is. A tuaregok helyzete ilyen például. Ezek nyilván nem teljesen újak. Máli északi részén mindig is voltak forradalmak és feszültségek, a határokon átnyúló csempészet is mindig jelen volt a szociális társadalmi csoportok közötti feszültség is mindig jelen volt ezekben a hierarchikus társadalmakban. Konfliktusok dúltak a gazdák és az állattenyésztők között, ami a talajhasználatot illeti, de ezek a kihívások most még nagyobbá, még jelentősebbé váltak, mint bármikor korábban. A dzsihádista terrorizmus a régi hagyományos száheli konfliktusokkal szemben teljesen más motivációkkal bír, és a közösségi konfliktusoktól eltérően tárgyalásokkal nem megoldható ez a helyzet. A csempészet és az emberkereskedelem sokkal nagyobb bevételt jelent, mint a korábban zajló élelmiszer vagy cigarettacsempészet például. Emellett a jelenlegi jelenségek instabilitáshoz vezetnek, ez tovább bonyolítja a helyzetet, és magyarázza azt, hogy miért tartott olyan sokáig, hogy végrehajtsák a tavalyi Máli béke megállapodást, mert ez nem csak a politikáról szól, hanem konkrét érdekekről. A Katafi rezsim összeomlása Líbiában ahhoz vezetett, hogy rengeteg korszerű fegyver került a szaharai övezetbe, 2011 és 2012 során. Az egyik elmélet azt mondja, az erőszakos terrorista támadások számának gyors megugrására vonatkozóan, hogy a francia erők fellépése több helyütt az övezetben, többek között Észak-Máliban és Észak-Nigerben lassan elzárja azt a korábbi Líbiából induló fegyverellátási láncolatot. Nemrégiben megtámadtak egy menekültábort Niger nyugati részén. Máliból érkezett érintett egy fegyverhelyzett férfi a határon keresztül, és a biztonsági erők 22 tagját megölte. Hozzá sem értek a menekültekhez, nem lopták el az ellátásokhoz szükséges árukat, de megölték a katonákat, és elrabolták a fegyvereiket. A, a drogkereskedelem és a túszejtési ügyek megerősítették a dzsihádistákat és rendkívül instabil levált a helyzet sok országban. Többek között az is a probléma része, hogy nagyon nehéz valakinek, valakit arra rábírni, hogy stabil megélhetést teremtsen maga, magának, hiszen sokkal kifizetődőbb a az embercsempészeknek és a drogcsempészeknek dolgozni. Elég néhány utat megtenniük két pont között, és még a járművet is megtarthatják. Ezek mind-mind nagyon bonyolult kérdések, amelyek megoldásra várnak. A Száheli övezetben található országok sokszor alkotmányosan működnek, de mégis kiszolgáltatottak, nincs elég erőforrásuk. Hallhattunk arról, hogy Nigerben az erőforrások hiánya mekkora problémát okoz. Sokszor a különböző ellátási programokból kell például pénzt elvonni a katonaság megerősítése céljából mert a Boko Haram elleni közös fellépés ezt követeli meg. Súlyos dzsihádista támadások is érik ezeket az országokat, felmerül a kérdés, hogy mit kell kezdeni a migrációs hullámmal. Ez is önmagában egy probléma Niger szempontjából. Sokszor azt hallhatjuk, arról hallhatunk híradásokat, hogy a Niger hadsereg segíti az embercsempészeket, de hát van, aki úgy gondolja, hogy nem is baj, hogy itt van a hadsereg, mert az embercsempészek akár arra is képesek lennének, hogy egyszerűen ott hagyják, magukra hagyják a, az embereket a sivatag közepén, ha nem lenne ott a hadsereg. És Máliban egy nagyon komplikált béke folyamat zajlik, de az ország központi részén, ahol sokan élnek, ami egy mezőgazdasági térség, folyamatos az erőszak, és itt átfedések vannak dzsihád, a dzsihádista ideológia és a helyi konfliktusok között, ahol harcolnak a különböző felek a legelőkért. Nagyon súlyos fenyegetés ez a máli biztonság szempontjából mint, ugyanolyan fontos, mint az északi konfliktus. Nem mondhatjuk azt, hogy nagyobb fenyegetés, de azért ennek is hatása van van ennek is egy bizonyos hatása. Mert közvetlenül a mezőgazdasággal foglalkozó területeket élíti, érinti. A száheli országoknak ezen kihívások ellenére jól működő szervezeteik vannak, vannak jól képzett tisztségviselők, de hatalmas a nyomás, és sokszor azt látjuk, hogy a szegények is magánúton szervezik meg az oktatást. Nemrégiben felhívott engem az egyik barátom Máliból, aki egy étteremben dolgozik, de el kellett adnia a motorkerékpárját, hogy finanszírozni tudja a fia tanítatását. Tehát a már most is nagyon apró jövedelmének egy részét csak innen tudta kipótolni hogy segíthet Európa egy ilyen helyzetben, legyen szó éghajlatváltozásról, biztonságról. Font, jelentős kérdés ez, de meg kell erősíteni a száhelővezetek kapacitásait, hogy saját maguk működtesni tudják saját államukat, és jól működjenek az állami struktúrák, hiszen ezen struktúrák hiányában bizonytalanság alakul ki, és kiszolgáltatottabbak az országok. A száheli országok a világ legszegényebbjei közé tartoznak, de Európára partnerként tekintenek, és Európának itt egy különleges szerep jut. A kotonói megállapodás kapcsán például a kormányzásra vonatkozó kitételeket működő eszközként tekintik, Burkina Fasoban, Máliban, Nigerben ez eredményeket hozott az elmúlt időszakban, de vannak mindezen országokban olyan válsághelyzetek is, amelyek kapcsán az európaiak partneri partnersége jelentős eszköznek bizonyult politikai és fejlesztési szempontból is, és egy záró megjegyzés, visszatérnék a helyi kezdeményezések fontosságára. Európa maga is egy regionális szerveződés, regionális struktúra, ezért különösen alkalmas arra, hogy a G5-ökkel és a szélesebb struktúrákkal, az ECOWAS-szal és másokkal együttműködjön. Köszönöm. Thank you very much, uh, Paul, for that. Uh, Köszönöm, Paul, ezt a nagyon átfogó, érdekes előadást. Most hamarosan kezdődik tehát az eszmecsere. Három kérdést vetnék föl én is. Miért hivatkoztam arra, hogy a szíriai, alepói és moszuli hadjárat az ISIS ellen azzal a kockázattal jár, hogy áttevődik az ISIS működési színhelye Észak-Afrikába, és mit lehet tenni a határellenőrzéssel ez ellen? A klímaváltozás röviden hangzott el, Kicsit beszéltek róla az előadók, de a klímaváltozásnak hosszú távú politikai következményei vannak, különösen itt érvényes ez a Sahel régióban, migrációs nyomás miatt. És Kínáról is volt röviden szó. Engem érdekelne, hogy most, ha Amerika izolacionista politikát folytat majd esetleg Trump alatt, akkor Kínának milyen benyomulási potenciája lehet Afrikában is a már meglévőn túl. Tehát ha Amerika kivonul a térségből, akkor ott mi lesz? És az Egyesült Királyság mit tehet ebben a helyzetben, kérdezem az angol előadónktól, és a Brexitnek milyen hatása lehet az, az angol, vagy hát brit fellépésre mi sok komplex bilaterális és európai programban benne vagyunk, voltunk, multinacionális programokban, és a Brexit ezekre majd hogyan hat. Most akkor megnyitom a vitát. Kérem a kollégákat, hogy tegyék fel kérdéseiket. Elsőként a néppártból spanyol kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Loszáda úrnak is, és Meli úrnak is az e- expozéjukat. Elnézést kell kérnem, mert késtem. Loszada úr expozéját csak részben tudtam meghallgatni. Elkezdett beszélni a mali béke folyamatról, illetve az algériai megállapodásról. Azt mondta, hogy ezek a folyamatok megindultak, csak kicsit lassan. Ha jól értesültem, akkor Algériából ott van a CDA, ott van, a, ott van az Európai Unió, ott van az ENSZ is, ott van a, a G5-ök, tehát nagyon sok a szereplő, ott van az Afrikai Unió is, még egy eszembe jutott, tehát nagyon sok nemzetközi intézmény próbál meg közvetíteni. A béke folyamat megállapodását sok megvalósításán sokan bábáskodnak. Ön szerint ez így ideális? Hogy lehetne ezt optimizálni? Köszönöm. Német kollégának adok szót. Három embernek fogunk egymás után szót adni, és utána kérjük a válaszokat. Köszönöm előadóinknak az előadásokat. Én az SSD frakcióban a Trust Fund kérdéssel foglalkozom, és önök többször említették a biztonság szempontjából, hogy ez milyen fontos eszköz. Két dolog kapcsán kérdezem önöket. Ugye a bizottsággal közösen dolgozunk a biztonságpolitikai, új biztonságpolitikai eszközön, eszközökön, és szeretném hallani, hogy ez lebontva a Sahelre hogyan néz ki. Ugye, ha az Afrika Trust Fundról beszélünk, akkor ennek kapcsán szeretném önöktől tudni, hogy ennek mekkora részét lehet biztonságra költeni, és helyileg elkölteni, hogy a migráció alapvető okait kicsit enyhítsük, mint a szegénység és a munkanélküliség. Kínával kapcsolatban is foglalkoztat egy kérdés. Kína nagyon sok beruházást foganatosít a térségben. Milyen az ön szempontjából a kínai külpolitika és az európai külpolitika kapcsolata a térségben? És ami a klímaváltozást illeti, vannak SZG-k a térségben, és a klímapolitikánk kapcsán megfogalmazódott-e a Párizs kapcsán egy európai, afrikai klímaügyi beruházási keret, hiszen ezzel munkahelyeket is teremthetnénk, és energiát is termelhetnénk. Az kivéve, hogyha az USA fel nem mondja a párizsi megállapodást. Kikért még szót? Bruckner úr a zöldektől. Még neki szót adok mielőtt a válaszokat kérjük majd. Köszönöm. Nekem más jellegű kérdésem lenne. Itt most a Szahelről beszélünk, nyilván. De a hagyományos régiók egyikéhez sem tartozik a Nyugat-Szahara. Nyugat-Szahara nem tartozik sem a Szahelhez, sem más térségekhez. Ez egy elhagyagolt ország, terület, ahol azonban ugye a fontos gazdasági ágakat Marokkó tart ellenőrzés alatt, és ennek a megszállásnak az emberi jogi aspektusait senki nem feszegeti hozzá lehetne a Nyugat-Szaharát csapni a Szahel politikához, mert egyébként, ha ezt nem tesszük, akkor senki soha nem foglalkozik Nyugat-Szaharával. Amikor én a magam jelentését írtam, én foglalkoztam a Nyugat-Szaharával, és aztán a vita 90%-a a Nyugat-Szaharáról szólt. Szerintem nem jó két dolgot egy kalap alatt kezelni, én ezt megpróbáltam egyszer, és akkor elvette a Szahel térség től a figyelmet. Tehát szerintem ezt külön kell kezelni, és a mai vita szempontjából is kezeljük külön. Na még esetleg egy kérdést. Enszer úr, köszönöm. Spanyolul, ha megengedi. E, nagykövet úrnak szeretnék föltenni egy kérdést. Említett, hogy Mogherini asszonyal együtt működik, de ott vannak a szomszédos országok is. Ott van Dél-Szudán például. Az általunk elérhető adatok alapján én a Fejlesztési Bizottságot kép, képviselem egyébként, beszél, sokat beszélünk a humanitárius segélyekről. Az elmúlt fél évben körülbelül 250 ezeren mentek Ugandán keresztül. Ahogy Stielinidis biztos úr is mondta, elképzelhető, hogy lesz még egy egymilliós menekültügyi válság jövőre. Ön szerint nem szenvedünk információ hiányban? Nem csak a száheli övezetből, hanem a szomszédos országokból is menekülnek az emberek. Ez azt jelenti, hogy Ugandának kell elviselni a menekült válság terhein nagy részben. Aztán ott van a beruházási terv. Ez részben a KKV-k, az európai, illetve az afrikai KKV kérdésről is szól. Ezzel kapcsolatban mit tudna ő mondani nekünk? Szerintem, hogy ilyen bankunk még nincsen. Jó, akkor azt hiszem, hogy több kérdés nincsen, mások, más nem jelentkezik. Megadom önnek a szót. Loszada úr, ön kezd? Kérem ezekre a kérdésekre próbáljon válaszolni. Nem, nem nehezek a kérdések, de helyén valóak több szempontból is. Em, elnök úr említette, hogy a terrorista fenyegetés, valós fenyegetés, a szíriai iraki probléma hogyan lesz hatással majd erre a kapcsolatrendszerre, tehát mi a kapcsolat arra, hogyan képzelhető el, hogy ezek az emberek akár Európán keresztül is eljutnak Nigériába. Én ismerem Nigériát, mert 5 évig voltam ott nagy követ. A nigériai Boko Haram tagjai hűséget hűséget esküdtek a Daesnek, de valójában itt egy regionális problémáról van szó. Alapvetően ez egy nigériai mozgalom, aztán más befolyások is érték, de mondom, ez egy belső probléma. Elképzelhető, hogy, hogy Szíriából Nigériáig, akár Európán keresztül is eljutnak a dzsihadisták. Ennek több oka is lehet. Egy, egy nigériai probléma. A második dolog a tubu fal. A tubu törzs Líbia déli részén és Csád északi részén, illetve Nigerben él. Ők nagyon Daesh ellenesek, tehát iszlám állam ellenesek. Közöttük is él a dzsihadizmus, de riválisok. Ők szerintem nem engedik meg, hogy ez megtörténjen. Ellenállnának és harcba kerülnének az iszlám állam tagjaival. A mostani posztom mellett én voltam a spanyol kormány líbiai különleges megbízottja. És azt ott mindenképpen bármilyen áron is meg kell oldani. Tehát a líbiai válságot meg kell oldani, ha azt nem tesszük meg, sem a Száhelben, sem itt az Európai Unióban migrációs problémára megoldás nincsen. A száheliek mind azt mondják nekem, hogy meg egyáltalán arról nyilatkoznak, hogyha másik oldalon nincsen beszélgető partnerek, egyáltalán hogy beszéljünk a határvédelemről vagy biztonsági kérdésekről. Nagyon nehéz tehát megoldást találni, amíg a libiai kérdést nem oldjuk meg. De legalább azt el lehet érni, hogy ez az öt ország kapcsolatba lépjen egymással, és együttműködjünk velük, hogy legalább megértsük, hogy mi a probléma. A klímaváltozást a kollégának hagynám meg. Kína A kínaiak nagy számban vannak jelen Afrikában. Az új amerikai politikával, amit még nem ismerünk, vajon mi lesz majd a helyzet Afrikában? Vajon az amerikai hadsereg mennyiben lesz jelen Afrikában? vagy Kínát mennyiben váltják fel. Nagyon sok szempontból itt érték problémánk van. Kínának alapvetően gazdasági, Kínát alapvetően gazdasági érdekek fűzik, fűzik Afrikához, de nagyon fontos partnerünk lehet Kína. Egyébként, mint a Biztonsági Tanács állandó tagjai, ők is tagjai ennek a béke folyamatnak, és most már egyre aktívabbak. Nagyon fontos szereplő tehát Kína, és egyértelmű, hogy partnerként kell őket kezelni. Ami az Egyesült Királyságot illeti, hát eh, meg, ha megengedik, ezt az Egyesült Királyság beli kollégámnak hagynám meg. Aztán Máli béke folyamat. Milyen úrnak szeretném megköszönni először is a kérdést. Szerintem ez rátapint a lényegre. A béke folyamattal az a probléma, amit maga a képviselő úr is említett, tehát az egység, illetve a közvetítés a probléma. Ez a folyamat nagyon eltér az átlagos folyamatokról, A kormány, tehát a mali kormány ezt aláírta, a platform is aláírta, a platform pedig a Tuareg mozgalmak egysége. Korábban ők a kormányt támogatták, most már nem annyira, illetve a koordináció is, ami a Tuaregek dzsihadista egysége. Ezt, a, ezt kell garantálni, ezt a béke folyamatot. Az elődöm aláírta ezt, az ECOWAS-szal, az Afrikai Unióval, a, a G5 5 tagállamával. Ők mind aláírták ezt, és Algériával is, aki az egész folyamatot vezeti. Én minden hónapban a falu a bizottság ülésére ellátogatok. Megpróbáljuk elérni azt, hogy megmaradjon az egység. Szerintem az Euró- Európai Unió nagyon fontos szerepet játszott ebben ennek az is bizonyítéka, hogy a legutóbbi ülésen a miniszterelnökkel tárgyaltunk, és az egyik kulcsfontosságú témában egyeztettünk, ez pedig, a, ez pedig az időszakos hatóságok fölállítása. Nem sokára, november 20-án helyhatósági választások lesznek, de a már vannak olyan mozgalmak északon, amelyek ezt nem kívánják. Ezek a különböző formációk hozzánk fordulnak, hogy közvetítsünk, vagy az algériaiakhoz. És gyakorlatilag megpróbál minket valamilyen módon túlszulejteni, és kényszeríteni minket erre vagy arra. Nos, az Európai Uniónak az a feladata, hogy az egységet megtartsák, a béke folyamatban. Emellett az elv mellett ki kell tartanunk mindenféleképpen, de más elvek mellett is nyilván kiállunk majd a folyamat során, például a globális dimenzió, illetve még egy gond a béke folyamattal, gyakorlatilag ezt mi kényszerítettük rá. Mi, mit kényszerítettük ezt ki az, a helyiekre? Nincs B-terv, a kormány még nem igazán fogadta el ezt úgy, mintha ez sajátja lenne, mintha ez belülről jönne. Ezt kell még eh, finomítani. Algériai, mondom, a vezető szerep, de a follow-up bizottság havonta egyszer ülésezik, és van még négy albizottság, fejlődési, egy politi, fejlesztési, egy politikai, egy eh, megbékélési, és még egy másik albizottság. Mindegyik albizottságnak van két társelnöke, egy algériai és egy másik. Azt próbáljuk elérni, hogy az egységet, illetve a közvetítést megtartsuk. Pregunta. Nézzük a következő kérdést. Németországból érkezett tröszt, tröszt alap. Nagyon érdekes a kérdés. Térjünk vissza a tröszt alap raison dêtre Ezt a száheli övezetért és a száheli övezet fejlődésért, fejlesztését hozták létre. A spanyol kormány García Margallo miniszter úrral írt ezt alá először. Ők kezdeményezték azt, hogy létrejöjjön ez a tröszt alap. De mi történt utána? A szörnyűséges migrációs válság, hihetetlen képeket látunk a tévében, gyerekek fulladtak vízben. A Tröst alap a levelejtei konferencia előtt jött létre, akkor tett egy nagyon fontos döntést az Európai Unió, és ezáltal egy kicsit felrázták a helyzetet. Tehát ennek a trösztalapnak az volt a lényege, hogy a migráció kiváltó okaid ellen harcoljon. De miután? Nem csupán a Száhelből érkeztek ide migráns, migránsok, kiterjesztettük ezt a trösztalapot Afrika többi részére is. Van még egy harmadik része is egyébként Afrik, ennek a, ennek a trösztalapnak, ez Észak-Afrika, a Mágreb, ezt még nem nyitottuk meg. Tehát fejlesztési célra jött létre az alap, a regionális cselekvési tervet próbáltuk meg ezzel támogatni, aztán ez menet közben megváltozott, hogy a migrációs problémára is választ találjunk. Most viszont az a probléma merült fel, hogy a, hogy a migráció a biztonsági, hogy a migráció biztonsági kérdésekkel ö, kapcsolódik össze, hogyha nincs meg, hogy egy, egyfajta űrt hagy maga után az állam, hogyha az állam nem foglalja el a megfelelő űrt vagy tered, akkor mindenképpen terrorizmusra kell számítani. Ez volt a helyzet Mali északi részén, most pedig a MOPTID, a központi területek felé halad ez. Mali biztonsága, a Mali béke egyenértékű a száheli békével is. Tehát a tröszt alapnak mindenképpen foglalkozni kell a biztonsági kérdésekkel, de valamilyen módon kapcsolatban van a migrációval is. Azt hiszem felmerült a kérdés, hogy mennyi, mikor országról van szó. Ez azt jelenti, hogy 36 projektről van szó, ennek körül, a, és körülbelül 60%-át költöttük el a rendelkezésre álló pénzeknek, ez 560 millió euró. Lesznek majd nagyon célzott projektek is, de konkrétan biztonsági kérdésekkel, projektekkel is foglalkozunk ma, és a G5-re is gondoltunk projektekkel. A G5-öknek ez a legfontosabb segítsége, ez a, ez a tröszt alap. A kínai kérdésre már válaszoltam, a, klí- a klímaváltozási problémát meghagynám a kollégának. Sur le Sahara occidental, je crois que le président... Aztán Nyugat-Szahara, erre azt hiszem elő, elnök úr maga is válaszolt. De a mandátumnak van még egy fontos része, Európa, a Mágreb és a Száha közötti kapcsolatrendszer. Ott vannak a G5-ök, a Mágreb 5 tagja, illetve Európa tagjai. Ez egy nagyon fontos kérdés. Több szemináriumot is fogok majd szentelni ennek a, cél, ennek a célnak, miniszteri szintű találkozókat. Hogyan lehet strukturálni ezt a párbeszédet, amely nem könnyű, hiszen Malgé- Marokkó és Algéria között folytonos összetűzések vannak próbáljuk azt elérni, hogy szóba, álljanak, szóba álljon egymással ez a két ország. De a nyugat-szaharai problémát egyáltalán nem akarjuk megnyitni, mert hogyha ezt megtesszük, akkor csapdába kerülünk, és ebből nem lehet könnyen kikerülni. Még egy kérdés, Dél-Szudán, ez nem tartozik az én mandátumomban, viszont menekülteket említett, és ha megengedi, akkor spanyolul folytatom, mert ön is spanyolul tette fel a kérdést. El tema de refugiados me permite hablar de un tema que quizás no... Van a menekültügyi válságnak egy olyan dimenziója, amiről keveset beszélünk. Van egy nagyon súlyos humanitárius migrációs válság, Araro Csali öböl térségben. Beszéltünk a Boko Haram válságról, a líbiai válságról, de ott van Csád, amely Közép-Afrikában van, és Csádot telibe találta a Boko Haram válság. Ebben a zónában elképzelhető, hogy még egy nagyon súlyos humanitárius válság is lesz, tehát Csádra oda kell figyelni. Kereskedelmi szempontból egyébként ki kell emelni azt, hogy Niger és Csád között nagyon komoly állatkereskedelem folyik, több millió ember ebből él. Ez egyik pillanatra a másikra megszakadt. Nem volt, nincs elkerítve egymástól ez a két zóna, a két országban. Boko, a Boko Haram hihetetlenül brutálisan lépett fel, és ezáltal az egész régióban nagyon nagy a bizonytalanság. Csád egyébként hagyományosan harcos kedvű ország, hihetetlen nyomásnak van most kitéve. A nemzetközi hatalmak is szeretnének közbeszólni. Mondom, öt ország is van ott, akik szeretnének ott lenni, szeretnék az érdekeket megvédeni, az Európai Unió stabilizálni szeretne van egy 50 milliós segélyünk, de mondom, ez egy humanitárius probléma, és előbb vagy utóbb ebből baj lesz. De Csádra mindenképp, Csádra mindenképpen beszélni kellett, egy kulcsfontossági ország, Egyébként az Afrikai Unióban jelenleg Csád a soros elnök, a G5-öknél is, és nagyon sok kezdeményezése, kezdeményezése van a száheli stratégiában. A több a multinacionális erőknek ez a központja, és a MINUSMA főnökének is ez a származási országa. Ő neki rendkívül fontos szerepe van, és vele nagyon szoros a kapcsolatom. Tehát Csád egy harcos ország, amely megvédi magát, és szeretik a harcot, mint olyat, kicsit túlságosan. Csád szenvedte meg legjobban, legjobban a mínuszmát, nagyon sok áldozatot szenvedett, de gazdasági szempontból nagyon sérülékeny az ország, és félni kell attól is, hogy humanitárius katasztrófa következik meg. Köszönöm szépen, erre remélem válaszoltam a kérdésekre, és köszönöm a kérdéseket magukat. Köszönjük szépen, nagykövet úr. Látható, hogy milyen átfogó tudása van erről a rendkívül összetett régióról. És nagyon jó szószólója volt annak az elgondolásnak, hogy egy nemzeteken átívelő megközelítésre van szüksége Paul, hát lehet, hogy a Brexit kapcsán nem szeretne szólni, de a témánkhoz kapcsolódóan talán megválaszolhatna néhány kérdést. Köszönöm. Ami az éghajlatváltozást illeti, az éghajlatváltozás azért jelent kihívást a száháli országok számára, mert azzal számolnak normál esetben, hogy minden második, harmadik évben száj sújtja őket, ezzel szemben most árvizek sújtják őket az éghajlatváltozás miatt. Hirtelen a földrajzi adottságok változnak. Ez egy egészen, új, egészen újfajta probléma. Az ország nagy része állattenyésztő tevékenységet folytatott, ez azonban most már egyre kevésbé megvalósítható az éghajlatváltozás miatt. Sokan úgy érzik, hogy délre kell költözniük, ez pedig konfliktust generál, mert délen az emberek inkább mezőgazdasággal foglalkoznak, és ez nagyon nagy nyomást gyakorol, nagyon nagy terhet jelent az emberek közötti kapcsolatokra is. Nemrégiben Nigerben beszéltem egy állatenyésztővel, aki azt mondta, hogy ez egyik legnagyobb gond az, hogy a termelők egyre inkább bekebelezik azokat a területeket, amelyeken az állatok haladtak keresztül korábban. Beszélnek a gazdákkal erről a problémáról, de a gazdák azt állítják, hogy mindig is művelték ezeket a területeket. Ezek helyi konfliktusok, amelyek mindig is nehezek, problémát jelentenek, de tárgyalásokon még megoldható. De az éghajlatváltozás miatt egyre többen délre vonulnak az országon belül, és Csádban a Csádi tó vízszintjének csökkentése kapcsán például a tudósok nem értenek egyet, de általában egyfajta destabilizációt láthatunk a változások miatt. A hagyományos száheli modellre egyébként is nyomást gyakorolt már a lakosság számának növekedése, most pedig az éghajlatváltozás és a terrorizmus további gondokat jelent. A művelhető földterület véges, és a vegetációt is csak egy bizonyos szintig lehet helyettesíteni az éghajlat nyújtotta, vagy jelentette korlátokon belül. Egyfajta stratégiai megközelítésre lenne szükség azzal kapcsolatosan, hogy mit is lehetne tenni a száheli övezetben, illetve Nyugat-Afrikában általában az éghajlatváltozás kapcsán. Ezt mindenképpen napi rendre kell tűzni, különös tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok politikája ebben a kérdésben bizonytalanná válhat, miközben Európa viszonylag egységesen és világosan lép fel ezen a téren. Ez egy olyan terület, ahol az Európai Unió esetleg egyfajta technikai partnerséget kínálhat fel a régió országainak, és meg közösen vitathatnák meg azt, hogy hogyan lehetne ezt a problémát kezelni. Ami a brit politikát illeti, Szerintem Tenok úrnak igaza van. Nyilván elképzelhetetlen, hogy a brit kormány majd létrehozza a saját nagy kiterjedésű bilaterális programját a száherre vonatkozólag. Az elmúlt évben volt egy kisebb fajta változás, de Nagy-Britannia az előtt általában a nagy londoni székhelyű NGO-kkal működött együtt, Save the Children, Oxfam, Christian Aid sorolhatnám még. Ezek mind nagyon erősen jelen vannak a száhában, de nincs stratégiai kapacitásuk. Nagyon jók egyéni programok és programok irányításában, és jók a helyi kapcsolatok képítésében, de nincs stratégiájuk. Nem tudnak kidolgozni egy egységes fejlesztéspolitikát a száhára a Szahel egészére. Ha az Egyesült Királyság végül kilép az Európai Unióból, akkor egy önpartnerségi megállapodásra lesz szükség, amelyel formalizálható az a fajta struktúra, amelyen belül részt vehet az Európai Uniós struktúrákkal együtt a Száhelben. Sokszor egyébként brit katonák vesznek részt az EU-s missziókban. Fontos, hogy akkor is megtehessék ezt, hogyha Nagy-Britannia kilépett az EU-ból, de ehhez meg kell teremteni a szükséges intézményi kereteket. Azt hiszem, Norvégia is részt vett az Európai Unió ilyen jellegű fellépésében, ha jól tudom és a közép-afrikai köztársaságos, köztársaságban zajló EU-s operációban grúz csapatok vettek részt. Egész, sok terület, egész sor terület van, fejlesztéspolitikai kiadások például, vagy költségvetési támogatások. Ezek esetében nem lenne értelme, hogy az Egyesült Királyság valamilyen külön folyamatot indítson el bilaterális módon, bilaterális megállapodásról tárgyaljon, főként olyan száhele országok esetében, ahol nincs brit képviselet. Egyetlen egy kicsi külképviselet van Máliban, nincs Burkina Fázóban brit képviselet, Mauritánián nincs, Mauritániában, Nigerben nincs, ha jól tudom, Csád, Csádban sincs, vagy csak valamiféle alacsonyabb szintű külképviselet található itt, de az Európai Unió delegációjának részét képezi, ha jól tudom. Szerintem valahogy meg kell oldani azt, hogy Nagy-Britannia a száhel élvezetben is jelen maradjon. Itt frankofon országokról lévén szó, Nagy-Britannia politikai öröksége igencsak csekély. Itt valahogy biztosítani kell az együttműködést, a brit részvételt. Nem hiszem, hogy a szállal kapcsolatos EU döntések egyébként nagyon vitatottak lennének Nagy-Britanniában a vidéki területeken a szegénység csökkentése, vagy a rendőrség képzésében nyújtott támogatás, szerintem ezek nem lennének túl vitatottak. Köszönöm, elnézést talán belekérdeztem itt. Ez a következő hónapok során folyamatosan foglalkoztatni fog minket, de hát engem nagyon érdekelt ez a kérdés. Én szeretném, hogyha a, a hazám közel maradna ezekhez a fejlesztési biztonságpolitikai projektekhez. Ez nekünk továbbra is fontos, és nagyon sok bilaterális kapcsolatunk van, finanszírozunk dolgokat, és ez nem csak a mi bajunk, feladatunk, kihívásunk. Nem akarom persze feltalálni újra a spanyol viaszt. Nagyon sok uh, szakmai uh, tényt, összefüggést hallottunk már eddig is, Amióta három évvel ezelőtt megírtam a jelentésemet, és nagyon sok elmozdulás volt a, a G5 a koncepciója, a részletes Sahel stratégia, de ettől függően, függetlenül a Sahel régió továbbra is egy probléma halmaz, óriási kihívások tömkelege van ott, és a klímaváltozás ez csak súlyosbítja, a dzsihadizmus is csak súlyosbítja ezt, és gyakorlatilag a terror autópályája épült ki a nigériai Bakaharamtól Szomáliáig, és ezek súlyos nagy problémák, amelyeket nem lehet a szőnyeg alá seperni. Nagyon örülök annak, hogy a Fejlesztési Bizottsággal együtt ö, megejtettük ezt a mai meghallgatást. Most egy perc szünetet adok mindenkinek, ami Kukán úr átvezi tőlem az elnöklést. Good afternoon, ladies and gentlemen. Üdvözlöm a kollégákat. Az ötödik napi rendi pont következik. A Kanada-EU CETA egyezményről. CETA, as you know, was adopted by... A CETA-t a tanács elfogadta, és az EU-Kanada csúcson október 13-án aláírták a felek, miután nagyon sok drámai utolsó pillanatban jelentkező politikai akadály mutatkozott. A CETA nagyon modern megállapodás, részletes, jogilag kötelező, kereskedelmi egyezmény, 1590 8 oldal hosszúságú maga a szerződés, amelynek eh, van egy külön stratégiai együttműködési megalapodás része, a gazdasági és politikai kapcsolatok szorosabb, fűzés, szorosabb a fűzésére érdekében. A parlamentnek ezt eh, eh, felügyelnie kell, végrehajtását az ICS bírósági rendszeren keresztül pedig jogi felügyelete lesz, de ezt a tagállamoknak először ratifikálni kell. Az INTA az illetékes bizottsága a témának. A stratégiai partnerségi megalapodás kapcsán nekünk meg kell várnunk a tanács felkérését, a konszenzus megadására, és akkor leszünk hivatalból is bevonva a folyamatba. Charles Tanok azonban már foglalkozik a kérdéssel, és meg is adom neki a szót, hogy bemutassa a témát. Köszönöm, Edward! most furcsa érzés itt elnökből eh, előadóvá válni hirtelen egy percen belül. Igen, ez egy nagyon fontos megállapodás. Majdnem válságba döntötte az Európai Uniót az egész CETA vita. Szubnacionális parlamentek próbáltak betenni, neki beszéljük nyíltan, ez Vallónia volt és 7 évi tárgyalást majdnem megbuktattak, de végül is visszatal, visszafajtott lélegzett mellett sikerült azt aláírni, minden ellenállás megtört. Nem tudom egyébként a háttérben a belga miniszterelnök a vallon parlamenttel mit csinál, de valami csinált, és jól tette. Ez egy nagyon fejlett, átfogó kereskedelmi megalapodás, igen, ma több mint 1500 oldal hosszúságú, és ha a Brexit valósággá válik, akkor ezt mind újra tárgyalhatja, annak 60 fejezetét az Egyesült Királyság. Ez biztos, hogy nem lesz lezavarható egy hét alatt, mondanám inkább, hogy évek alatt sem. A az a speciális bírósági rendszer struktúra, ami a TTIP kapcsán is felmerült, bár ott ugye elhalt, de a CETA kapcsán működőnek látszik. Ugye januárban, ha az új amerikai kormány mm, hivatalba lép, akkor valószínűleg ez még kevésbé rendelkezik esélyekkel, hogy aztán a naftában marad-e Mexikó és az USA együtt, azt sem tudjuk. Tehát nagyon sok bizonytalanság van ma a világban, kereskedelmi területen is, de a CETA itt most végre egy biztos pont lehet, ha Valónia nem firtatja tovább a dolgot, és a tagállamok ratifikálják, itt ez a nemzeti parlamentek és a kormányok közös feladata, és ha ez megtörténik, akkor hatályba lép, először ideiglenesen, aztán véglegesen, jövő évben már a ratifikáció előtt elkezdődhet az ideiglenes életbeléptetés, a próba menet ha úgy tetszik. Ez egy a mi bizottságunk áldását megkapta, a, az INTA bizottságét is, a dolog, és mivel Kanadával nagyon szoros kapcsolata van az EU-nak, és eh, érett demokrácia mindkét térség, és fejlett gazdaság, nem igaz, hogy ne lehessen eh, pont Kanadával nem ö, eh, ö, szabadon kereskedni. A brit parlamentben azonban, amikor a Brexit bekövetkezik, ö, az Egyesült Királyság azt tervezi, hogy a bilaterális kereskedelmet további 20%-kal felfutatja Kanadával, tehát hazám is támogatja a Kanadával megkötött kereskedelmi egyezményt. Ennek sok történelmi előzménye volt, de ha a Brexit után és miatt ezt nem tudjuk folytatni, az nagyon szomorú dolog lenne az Egyesült Királyság számára nagyon meg kell fontolnunk, hogy hogy tudunk kinn is, meg bent is maradni egyszerre. Az EU-nak ez biztos, hogy jó lesz, én úgy gondolom legalábbis, és Trudeau miniszterelnök ö, megmentette a dolgot az utolsó pillanatban. Remélem, hogy a módosítók időben megszületnek, ugye november 15-ig, magyarul holnapig lehet még ilyet benyújtani. Meglátjuk, hogy akar-e bárki még módosítót benyújtani. Nem hiszem, hogy túl sok ellenzésre lesz a dolognak bizottságunk részéről, legalábbis ezt remélem. Köszönöm. A néppárt nevében William Mannnak adok szót. Köszönöm szépen néppárt árnyék jelentéstevője, Kovácsev úr, de gondja támad a repülőjével, ezért engem kért meg, hogy helyettesítsem. Fölolvasnám, hogy mit szeretett volna elmondani. Boris, señor nos Kovácsev úr tehát azt mondja, hogy teljes mértékben támogatja Tenok úr véleményét, magát az ajánlást is, és annak az indoklását is, tehát hogy járuljunk hozzá a CETA-hoz. Az Unió, Európai Uniónak ez a Európai Unió által tárgyalt egyezmények közül ez a legmodernebb. Kiegyensúlyozott, inkluzív dokumentumról van szó, amelyet támogat. Azt gondolom, az, Euró- azt gondolja, hogy az európai vállalatok számára elérhető célokat fog majd elérni, megvalósítani, például a vámtarifák csökkentését, és hogyha ezek a tarifák vagy vámok megszűnnek, akkor az több mint 500 milliós haszon lesz majd évente Európának. Mindenképpen jót tesz a kínai, a kanadai szolgáltatóiparnak, és meg kell, és szeretné, természetesen pozitív az is, hogyha a beruházások, európai beruházások jobban működnek majd Kanadában. Nagyon fontosnak tartja még Kovács úr azt is, hogy a különböző végzettségi szinteket megfelelően harmonizálják Európában és Kanadában, illetve valószínűleg megkönnyíti majd az Európából irányított kanadai vállalatok és a Kanadából irányított az európai vállalatok életét is ez. Nem csak szövetségi szinten segít ez majd a a kanadaiaknak, hanem a helyi önkormányzatoknak és a közbeszerzésnek is jót tesz majd ez. A földgáz, az elektromos áram, a víz, ivóvízellátás a városi közlekedés, a vasúti közlekedés, ezek mind nyernek a megállapodáson. Az élelmiszer ipar esetében el kell azt mondani, hogy nagyon fontos az, hogy az európai élelmiszeripar érdekeit védi ez az egyezmény de nagyon fontos tovább az is, hogy a helyi lakosság érdekei, érdekét védjük, a munkaügyi normák, illetve a környezetvédelmi normák tiszteletbe tartásában. A bolgár és a román polgárok pedig azt szeretnék, hogyha mi hamarabb megszűnne a vízumkötelezettség ezen polgárok számára a Kanadában, ez valószínűleg be is következik 2017. decemberében. Köszönjük Tenok úrnak, és hát a legjobbakat reméljük a CETA-tól. Köszönöm López úr a szocialista frakciótól. Köszönöm szépen, elnök úr! Én a frakció nevében kértem szót, de valójában Antonio Pancéri, aki ennek a kérdésnek a felelőse, tehát elmondjam azt, hogy Antonio Pancéri mit gondol, az ő nevében szeretnék hozzászólni. Hát szeretném tehát adni azt, amit ő küldött nekem, hát sajnos ma nem tudott eljönni. Eh, Pancéri eh, úr, szeretnek köszönetet mondani Tenók úrnak az elvégzett munkáért. De árnyékjelentés tevő számára, tehát egy vélemény árnyékjelentés tevő számára elég nehéz úgy dolgozni, hogy nincsen módosítási lehetőség. Az egyetlen opció az, hogy támogatjuk, vagy ellenezzük. Páncéri úr véleménye az is, hogy ilyen típusú vélemények nem sokat érnek, de azért, de, tehát a jövőben el kell kerülni ezeket a, a hozzájárulásos eljárásokat, mármint ami a vélemény árnyékentős tévőjét illeti. A, ebben a kérdésben, ebben a témában nagyon komoly vita folyt már, és nagyon sok jogi kérdés is felmerült. Egy kétértelmű, vagy egy többértelmű dokumentumot, tehát ami jogi szempontból nem állja meg a helyét, nem feltétlenül érdemes megszavazni. Nos, a szavazásnak a szavazás sokféleképpen lehet értelmezni, de Belgium ellenkezése azt hiszem, hogy alkalmas volt arra, hogy az európai jogrendszerrel való eh, összeférhetőségét megvizsgáljuk a, eh, ennek, az, ennek az egyezménytervezetnek. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek eh, és más szerveknek fel kell kérni az Európai Bíróságot arra, hogy erről adjon ki jogi szakvélemény. Köszönöm szépen. Buchner úr képviselő következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr valamennyien azon vagyunk, hogy erősítsük a kereskedelmi kapcsolatainkat a térséggel, de egy kicsit pontosabban kéne mindezt megfogalmazni. Az a lehetőség, amit a bizottság kereskedelmi megalapodása nyújt, illetve az EU készsége, képessége egyáltalán arra, hogy ezt megkösse, a, a 207. pontjában fogalmazódik meg. És ott tipikusan kereskedelmi megállapodásokról van szó, de ez a megállapodás belenyúl a tagállamok belső struktúráiba, autonómiájába, demokratikus működésébe, és szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy az eredeti szerződéses jogalkotás sokkal korlátozottabb kompetenciákat ír elő az EU-nak, feltételekhez köti az ilyen kereskedelmi megalapodásokat, és csak addig a szintig teszi őket lehetővé, hogy a fölösleges kereskedelmi akadályokat el lehessen az útból távolítani. De a jelenlegi értelmezése a szerződés ezen pontjának, illetve az, ahogyan ezt a döntőbíróságok fogják majd értelmezni, ez nagyon vitatható, ez beleszólás, belenyúlás a tagállami jogalkalmazásba, különösen ez az investment eh, code eh, nem felel meg még az emberi jogi szervezetek minimumának sem. Tehát eh, ez az egész ügy egyébként a kereskedelem szempontjából sem szükséges. Látjuk például, hogy a Bayer és a BASF cégek hogyan ö, finanszírozzák a Trump-féle választási kampányt, és Trump ugye tudjuk, hogy a kereskedelmi megalapodások ellen van. Tehát nem biztos, hogy szüksége van a cégeknek erre, a tagállamoknak meg pláne nem, nincs szükségük arra, hogy belenyúljanak a saját működésükbe, úgyhogy ezért fogom én azt leszavazni. Köszönjük! Itt van a DG Trade főigazgató helyettese, most neki adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Nagy örömmel tettem eleget a meghívásnak, és tisztázok bizonyos dolgokat, ha kívánják nem akarok túl sokat beszélni, az előadó pontosan leírta a megállapodás kulcs elemeit, ezeket most nem fogom újra tárgyalni. Talán csak annyit mégis, hogy nagyon gyakran azt látjuk, hogy ennek a megegyezésnek az általános gazdasági jelentőségét gyakran félreértelmezik. Ha a hatásait megnézzük annak, hogy Kanadával fellendülhet a kereskedelem, akkor túlzásokba bocsátkoznak sokan, ugye Európa összgazdasága 20-szor akkora, mint a kanadai, tehát abszolút számokban, befektetési értelemben ez elsősorban Európát hozza helyzetbe, a kanadai cégek nem tudnak egy 20-szoros Európában akkora megfogható különbséget generálni, mint amennyit mi tudhatunk Kanadában. Tehát ezt ne felejtsük el. Nincs egyéb hozzáfűzni való. Az ideiglenes alkalmazás, ahogy azt már a Lisszaboni szerződés óta gyakran, vagy ha hát rendszeresen alkalmazunk, csak akkor kezdődhet el, ha a parlament megadta ehhez a zöld utat, tehát a parlament konszenzusától függ minden. Még egy pontosítást engedjenek meg az interpretációk vonatkozásában. Nagyon, nagyon sok gond volt Valóniával, és ennek kapcsán felmerült, hogy hogyan működik a ratifikáció. A megállapodás nem fog változni, de a megállapodáshoz záradékokat lehet és valószínűleg kell majd fűzni. A bizottság jó időben segítséget fog ehhez nyújtani, és egyébként lehet, hogy a kanadai fél részéről is lesz ilyen igény. A szerződés átfogó jellegére vonatkozóan, tehát a bizottság az alapvető bírósági rendszer kialakításán fáradozik, de közben ezeket a záradékokat szakértők mindkét oldalon írják, írhatják, és erre majd sor kerül a ratifikáció érdekében. A Valon parlament felkérheti a belga kormányt arra, hogy az Európai Bíróságtól kérjen ki egy előzetes állásfoglalást, hogy az EU szerződésekkel összhangban van-e a szerződés. A bizottságnak ezzel semmi baja nincs, mert mi sem kívánunk semmit olyat sem csinálni, ami az EU szerződéseknek ellent mondana. És örömmel állunk elébe annak, hogy a bíróság végezzen egy ilyen vizsgálatot. Tehát nem arról van szó, hogy, mint ahogy egyesek ezt állítják, hogy, hogy a, a, a bizottság, illetve a bíróság persze megszüntetni a politikai folyamatot, megszüntethetni, viszont tehet olyan véleményt, fogalmazhat meg olyan véleményt, hogy valahol a szerződésekkel sok van, és akkor ezt ki kell javítani. Köszönöm. Most Kelem úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány általános megjegyzésem lenne, és köszönöm Tenak kollégának az okosan megírt szöveget. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az ilyen kereskedelmi megalapodások az Európai Unió alapvető érdekeit tükrözik. És a CETA nagyon fontos módon példaértékűen mutatja, hogy hogyan lehet modern, átlátható kereskedelmi megalapodásokat kötni a 21. században. Kanada régóta stratégiai partnerünk, 20 éve legalább, és szövetségesünk nemzetközi fórumokon, és nagyon remélem, hogy a CETA ezt a jó együttműködést elmélyíti, és a transatlanti kapcsolatok szorosabbra fűzését szolgálja általában. Nyilván szükség van egy megfelelő vitarendezési mechanizmusra, és ilyen szempontból is jó a CETA megalapodás, mert ezt az eddig járatlan utat most bejáratja velünk. Három nagy politikai, sőt négy politikai frakció teljes merszélességben támogatja a megállapodást, és a magam részéről Tenak úrnak pedig sikert kívánok a szöveg elfogadásához. Eniada, uh, Még valaki esetleg szeretne hozzászólni, úgy látom, nem? Akkor Tenok úrnak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Azt hiszem, volt itt egy kis félreértés, vagy lehet, hogy valamit én értettem félre. A szocialista kolléga páncélú nevében felolvasta a mondandóját, azt mondta, hogy sajnálja azt, hogy az én véleményemet nem tudja módosítani, de valójában valószínűleg azt arra gondolt, hogy a, magát a CETA szerződés nem, írja, nem tudja módosítani, az én az én véleményemről beszélt? Nem, nem, az én véleményemet meg lehet változtatni, lehet módosítani, de magát a szerződést nem. Arra csak hozzá, ahhoz csak hozzá lehet járulni. De hogyha Pancéri úr valamivel szeretné kiegészíteni a véleményt, vagy amit ki akar húzni belőle, természetesen benyújthat módosító javaslatot. Köszönöm szépen. Mielőtt lezárjuk ezt a napirendi pontot, hall mondjam el azt, hogy holnap, november 15-én 12 órakor van a módosítók beterjesztésének határideje. Az egyetlen módosítás, ami lehetséges, az az, hogy nem járulunk hozzá. Jó, Mindjárt elkezdjük a következő napi rendi pontot. 5 óra 30 van. Fontos, hogy meglegyen a szükséges képviselők száma. Lehet, hogy már most is jók vagyunk egy foci csapatra, de 5 perc szünet. Ladies and gentlemen, take your seat, we are going to proceed. Hölgyeim és Uram, kérem, hogy foglaljanak helyet. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, akkor folytassuk az ülést. Hatos napi rendi pont következik, a negyedik alelnök megválasztása. Plenkovics volt az előző negyedik alelnök, aki, akit miniszterelnöké választottak, úgyhogy meg kell választanunk nekünk itt az utódját. Azt hiszem, hogy megvan a szavazáshoz szükséges személyek száma. Ez azt jelenti, hogy 18 képviselő, annál több van. Úgyhogy megválaszthatjuk a negyedik alelnököt. A nevezéseket kérném, Gáler úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A néppárti frakció nevében Dobrava Suica asszonyt javasolnám az alelnöki posztra hogyha elfogadják, ha elfogadja, megválasztjuk, akkor el fogja fogadni, de sajnos nem tud itt lenni, mert a Müncheni reptéren ragadt. Köszönöm, és ezzel, ehhez azt tudom hozzátenni, hogy megfelel a feltételeknek. Van-e más javaslat? Úgy látom, nincs. Ki támogatja? Ki támogatja a megválasztását, Madame Suic asszony megválasztását. Köszönöm szépen, egyértelmű volt a válasz. Akkor Suic asszonynak gratulálunk, bár nincs itt. Arra nem tudom felkérni, hogy jöjjön ide az elnöki pulpitusra, de majd legközelebb ezt megteszem. Köszönjük a szavazást! Most további szavazás következik. Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban, és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 2015-ös politikájáról. Ez egy hosszú és bonyolult szavazás lesz, úgyhogy kérem, tartsanak ki. Weidenholzer úr a jelentéstevő. Van-e valami fontos mondani valója a szavazás előtt? Nem, nem szeretnék hozzászólni, mert sokáig tart a szavazás. Köszönet mindenkinek a segítségért. Thank you very much. Your... Köszönjük. Nagyra becsüljük a munkáját. Mindenki készen áll? Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Kezdjük akkor. Először 19-es kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Amendment 1 191-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasító. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 197-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 207-es módosítók mellette. Ellenem. Tartózkodók. Ezt meg kell néznünk gépi úton is, ellenőrzés következik, 207-esről szavazunk. Vote is open. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Amendment 208-as módosító mellette, ellene. Tartózkodók, ellenőrizzük. Ellenőrizzük akkor. The vote is open, the vote is closed. Lezárom a szavazást. It was adopted. Fogadtuk. 24-es kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Amendment to 221-es módosító mellette. Ellenem tartózkodók elutasítva. 222-es módosító következik mellette. Részenyéti szavazás következik, első részről szavazunk, 222-es első része mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Második rész, mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 223-as következik mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk, 224 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Amendment 231. 231-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Amendment 237-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 248-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kétszázhatvanhatos módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 270-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 271-es mellette, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 32-es módosító, 32-es kompresszió mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 275-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 276-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 277 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 278 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 284-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 285 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 286 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni szeretném. 286-os módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 293-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 294-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 295 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 296 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 297 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 298 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 299-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 300 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 301 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 302 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 303 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 304 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 305 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 306 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 307 306. Ellenőrizzük a 306-ost. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. 307. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 308. Mellette ellene tartózkodók elutasítva, 309 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 310 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük. Nem vagyok biztos az eredményben, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. elutasítva. 311 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 312 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük, rendben. Ellenőrizzük a 312-est. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elnézést, de világos az eredmény, elutasítottuk máskor. Kérem, gondolják át, hogy kérnek ellenőrzést, kevés az időnk. Három tizenhárom mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük a 313-ast. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elutasítva. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók úgy tűnik elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan a 37-es kom 38-as kompromisszumot. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 327 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 328 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 329 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 39-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Három negrehetes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 40-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 349 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 350-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 351 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 353 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 355 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 356-os, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 358 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 359- 361 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 360 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 359 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 362 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Részenkénti szavazás következik a 363-asról. Első rész, mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva. Második rész, a 363-as második része mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 364, 365, 366, ezekről együtt szavazunk, mert azonosak, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 367 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 368 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell. 368-as. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 369 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 370 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizünk-e. Megnyitom az elektronikus szavazást a 370-esről. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 41-es kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. Amendment 385. 385-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hár, 42-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 43-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 406-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 407-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 408-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 409-es módosító, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 44-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Nem, nem értenek egyet, jó, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 44-es kompromisszumot. Vote, vote is closed. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 45-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók ellenőriznünk kell. Köszönöm. A szavazást lezárom. Elfogadva. 422 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Lehet, hogy hibázom néha, de önök sem segítenek igazán, nem könnyítik meg a dolgomat. Ellenőrizni akarják a 422-est, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elfogadtuk. 423 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 424 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 425 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 426 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 427 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 429 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 430 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 431 mellette, ellene, tartózkodók. Nézzük meg elektronikusan, hogy mi volt az eredmény. A 431-esről szavazunk. A szavazást megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 432-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 433 mellette ellene tartózkodás nézzük, ellenőrizzük. 433-as. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Négy harminc négyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 46-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 440-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 441-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 449-es részenként első rész, mellette, Nine amendment in favor. Ellene. Tartózkodás. we check, we check first part of four. Ellenőrizzük a telefonhívást. Jelen a 449-es, megnyitom a szavazást. El, pontosabban lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nem kell ellenőrizni. Tényleg? 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 463-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 464-es mellette. Ja, ezt nem kell, bocsánat, igen. 465-ös, vagy 3-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 469-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 470-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 471-es kompromisszum, mondja az elnök, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de nézzük. 471-es. Lezárom a szavazást, igen, elutasítottuk. 472-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 473-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 477-es mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk. Hát nézzük. 477-es géppel Vote is closed. Lezárom a szavazat egyenlőség van. Hm, elutasítottuk. 478-as mellette. Nem halljuk a felszólalást. Charles, sorry, it would have been fair if... Charles, ne haragudj, ezt a szavazás előtt kellett volna mondanod. Ez így nem fair. Ez így nem gentleman ez méltó. But you're telling him Oh, sorry, I mean sort of 28, sir. Uh, yes, absolutely. Makes... Ja, jó, igaz, elnézést. Oh, oh, okay, Charles, I take your vote. Na, beszámítom a szavazatot, akkor meg elfogadtuk. A te szavazod a döntő szavazat. 478-as mellette, ellene tartózkodás elektronikus ellenőrzés következik. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. How do you vote, Charles? Hogyan szavaztál, Charles? Mondd el nekünk. Szavazat egyenlőség van ugyanis megint. So it was, it was, it was reject. Akkor ezt elutasítottuk. 55-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most lapozhatunk. 56-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 493-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, ellenőrizzük azért. 493-as géppel. Megnyitom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 498-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 499 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 500-as mellette ellene mellett ellene tartózkodás elutasítva. 501-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Jó. 501-es, tessék is open and is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 502-es mellette ellene tartózkodás. Akik szavaztak, azok elfogadták. 505-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 507-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 508-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 512-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 513-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell, úgy látom az 513-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 514-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 515-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 500 519-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ezt ellenőrizni kell, úgy látom, 519-es géppel szavazunk. Uh, vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Egy szavazattal valakinek ez nem tetszik. Charles, te ellene szavaztál most, ugye? Akkor elutasítottuk. Öt huszas, 520-as. Az elnök döntése az, hogy elfogadtuk a kézzel szavazást, 520-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell ezt is. 520-as. Vote is open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 521-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 522-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Nem? Hát akkor emeljék fel a kezüket. 61-es géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Szavazat egy ilyen. Ja, nem, nem, nem. Elfogadtuk rendes többséggel. Jó. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 540 8-as mellette, ellene, tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőriznünk kell az 548-as mellette, pontosabban géppel szavazunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 549-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 551-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es, pontosabban 551-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most jön a 64-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 567-es és 568-as együtt megegyeznek, mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk őket. 67-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 68-as. Igen. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Amendments 593 uh, to 5 593-től 598-ig mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. Öt, vitatják, ellenőrzés, tessék. This vote is open. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 599-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 600-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ha vitatják, akkor ellenőriznünk kell a 600-ast. Vote is open. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 601-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 602-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 603-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 604-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 605-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 606-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 607-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. We are checking 607. Vote is open. 607-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatszáz mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizni kell ezt is. Wait. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 609-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 610-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizni kell a 610-est. Vote is open, vote is closed. Lezárom a szavazást. Három szavazattal elfogadtuk. 612-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 613-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 614-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 615-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 616-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 617-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 620-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 623-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 624-es mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizni kell. A 624-est lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 628-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 631-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 637-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 638-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőriznünk kell a 638 as mellette, pontosabban szavazógéppel. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 639-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 73-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 656 as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 74-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Amendment 665 in favor. 665-ös mellette ellene ellenőrizzük. Vote is, vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 6-6-6-6 6 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nem? Akkor ellenőrizzük. 666. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 667-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 668-as két részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, hanem ellenkeznek. Így akkor a második részről nem kell szavaznunk. 75-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 675-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 676-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 677-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 687 mellette ellene. Elfogadtuk. 608 nem a 687-esről szavaznunk kell. Is closed. Lezárom. Carried, okay, the vote is carried. Elfogadtuk. 68 votes. So it's okay. Next is uh, amendment 688. 688 következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 76-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 709 mellette ellene tartózkodók elutasít, elfogadtuk, 710 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, szerintem. 711 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 714 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Jó, akkor a 7.14-est fogjuk ellenőrizni, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 715 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 716 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 717 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 718 mellette ellene tartózkodók el, elutasítottuk, 719 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 720 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 721 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 77-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 7.30 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 7.31 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 7.32 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 7.33 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 7.34 hát, mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. 734-esről szavazunk. Uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 735 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 736 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 737 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 78-as kompromisszum mellette, 737-est ellenőrizzük, jó? 737-esről szavazunk gépi úton. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Igaza volt 78-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 740-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 741 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 742 nem. 741-es akkor elektronikusan szavazunk a 741-ről. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 742 mellette ellene tartózkodók ugyanaz a többség, elutasítottuk. 743 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 744 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 745 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 746 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 747 mellette ellene tartózkodók ellenőrizni fogjuk ezt. 747-ről szavazunk. The vote is closed. Charles Tannock decides. Charles Tannock fog dönteni. Szavazat It's scary, thank Elfogadtuk, köszönjük szépen. 748-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ugye, ugye milyen fontos lesz az ember, amint otthon hagyja a szavazókártyát? 749 mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk részénkéti szavazás 750-esről első rész mellette ellene tartózkodók, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 751 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 752 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 753 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 754 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 79-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 761 mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizni kell. 761-esről szavazunk gépi úton, megnyitom a szavazást. It is closed. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 763 mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 762 mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 765 mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. 767 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 771 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 80-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 777 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 778 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 779 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 780 mellette ellenem, tartózkodók elutasítva, 781 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 780 781-est ellenőrizzük. 781-esről szavazunk. The vote is closed. Lezárom az ülést. Elnézést kérek. Elnézést kérek, amikor hibákat teszek, akkor utána elnézést kérek, most mindenkinek ezt követni. 782. Sorry, I didn't say you're sorry. Okay, let's continue. Jó, szavazzunk, szavazzunk. 782 mellette ellene tartózkodók, akkor ezt ellenőrizni kell. The vote is open, the vote. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Háromszor is ellenőriz. 783 mellette ellene. Tartózkodók elutasítva. 784. A 783-as nézzük meg? Jó, 783-asról szavazunk elektronikus úton. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Thank you. 784 in favor. 784 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 785 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 786 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 788 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 789 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, 789-esről szavazunk elektronikus úton. is closed and it was rejected. Elutasítottuk. 790. mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 791 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 792 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Részénkéti szavazása 793-asról első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellenem tartózkodók elutasítva. Nem. Nem. A 793-as második részéről szavazunk gépi úton. Vote is closed. A szavazást lezárom, elutasítva. 794 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 81-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 802-es módosító mellett ellene tartózkodók elfogadva, 803 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 804 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 805 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 806, 807, 808 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 82-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolc 8.38-ig, illetve 82-es kompromisszum kivéve azt, amit visszavontak belőle, mellette ellene tartózkodók elutasítva. ...823 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 824-től nem, mégsem. 839 a következő, 839, 840, 841, 843, 844 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Nem? Innen nézvést úgy tűnt, hogy elutasítottuk. 845, 846, 847 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük, elektronikusan ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 83-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 84-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 854 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 855-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 85-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 86-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 861 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 863 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 864 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 865 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 866 mellette ellene tartózkodók szavazzunk elektronikusan, ellenőrizzük a 866-ost. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Negyven hetes módosító mellette ellenet tartózkodók elutasítva. Ötvenes mellette ellene tartózkodók elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 52 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 60-as mellette ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 60-ast, elektronikusan szavazunk. A szavazást lezárom. Szoros volt. Tenak úr, ön hogyan szavaz? Akkor elfogadtuk. Elnézést, mondja az elnök, elnézést. Elutasítva. 61-es, mellette. Ellene. Tartózkodók ellenőrizzük. 61 electronic check, 61, sorry, 61, 61. Vote is closed. A szavazást lezártam, elutasítottuk. 62-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Még ezt is elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 82-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 83 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 84-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 85-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 86-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 88 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 90-est. A szavazást lezárom. Elutasítva. 91 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 92 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 93 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 95 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 97 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 101-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 102 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 104 első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 105 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 106 mellette, ellene elutasítva. 107 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 111 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 112-113 mellettem ellene tartózkodók elfogadva. 112-113 elektronikusan ellenőrizzük. A szavazást lezárom elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 115 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 116 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 117 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 118 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 119 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodók elfogadva. Száz 21 második rész mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 123 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 124 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 123 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 126 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 132 mellene Ellette, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 146 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Részenként szavazunk a 147-esről első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elektronikusan ellenőrizzük a 16-os kompromisszumot. A szavazást lezárom. elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 158-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 159 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 160 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 161 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 162 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elektronikusan ellenőrizzük, 18-as kompromisszum. szavazást lezárom. Elfogadva. 168 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 169 mellette ellene tartózkodók. Nem vagyok biztos az eredményben, elektronikusan ellenőrizzük a 169-est.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 ellene tartózkodók elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk a 16-osról. Elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 22-est, a szavazást lezárom, elfogadva. 23-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 35 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 35-öst. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 44 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 46 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ha senkinek nincs ellenvetése, akkor blokkban szavazunk. A DEBE 3-tól a DEBE 15-ig blogban szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Köszönöm. Blogban szavazunk a következőkről. Nem, mégsem. Sen, nem, nem ért egyet mindenki, úgyhogy egyenként kell szavaznunk. Deve egy. Mellette, ellene elnézést mondja az elnök, deve 10, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. A FAM következik, FAM 10. Szavazhatunk blogban? Egyenként kell szavazni, mert ellenvetéssel éltek, fem tíz mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. FEM 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, FEM 27 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. FAM 27, elektronikusan ellenőrizzük. A szavazást lezártam. Elfogadva. FAM 28 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. FAM 31 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. FAM 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva, FAM 38 mellette ellene tartózkodók elfogadva, FAM 45 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 51 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 56 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 57 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50, 75 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 75-öst. A szavazást lezártam. Valóban elutasítottuk. következőről szavazunk blokkban, 1-től a 91-esig. Az 1-től 91-esről szavazunk, mellette ellene. Tartózkodók, köszönöm. Ezeket elutasítottuk. Elektromos szavazás következik az így módosított állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom. Az állásfoglalás szövegét elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek. Nagyon szépen köszönöm az együttműködést, először szavaztattam. A következő ülés november 24-én lesz, reggel 9-kor Strasbourgban, a követ, az azt követő pedig november 29-én. Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettek a mai ülésen, az ülésnek vége.